Dear colleagues. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. A napi rendet szeretném elfogadtatni, amennyiben nincs kifogás elfogadtuk, és üdvözlöm az EKB elnök, elnökét, Mario Drágit itt az Európai Parlamentben, a negyedik monetáris dialógus keretében a korábbi ilyen párbeszédre, szeptember 22-én került sor, és múlt héten a plenáris ülésen szintén jelen volt Drági elnök úr, majd a parlament ezt követően nagy többséggel elfogadta az EKB jelenté éves jelentését, és ezzel támogatjuk az EKB monetáris politikáját, megállapítottuk, hogy a javasolt intézkedések megfelelnek a mandátumának, és a kockázatkezelést megfelelően kezelnék, illetve elősegítik a gazdasági növekedést is, és a más szakpolitikai területeken a szociális kiegyensúlyozott fiskális politika és növekedési politika terén is múlt márciusi döntést követően a pénzügyi feltételrendszer támogatását illetően, illetve a gazdasági felendülés elősegítése tekintetében a helyzet változatlan, és az október 20-i tanácsadó testület követően 80 milliárdos keret rendelkezésre márciusig, illetve azt követően is, amennyiben szükséges. Komoly elő, illetve elvárások vannak a decemberi kormányzó ülés megelőzően az eszközvásárlási program 2017 márciuson túli meghosszabbítását illetően az addig elkészítendő makroökonómiai számítások alapján. És akkor most Drági úrtól hallani fogunk a monetáris politika makroökonómiai vonulatairól, illetve a monetáris párbeszéd keretében a negatív kamatok a bankok jövedelmezőségére gyakorolt hatásáról, illetve a különböző szakpolitikák működéséről az eurozónában. Ehhez egyébként a kérdemesült tudósok is hozzájárultak. A Brexit pénzügyi hatásairól is hallunk majd, tehát számos érdekes témáról hallhatunk, és várjuk a prezentációját. Drági úr, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő urak, az EKON szakbizottság tagjai, hölgyeim és uraim! Örülök, hogy ismét visszatérhettem a parlamentbe egy héttel a plenáris vitát követően, ahol is az EKB 2015-ös pénzügyi tevékenységéről számoltam be. Ez idén az utolsó látogatásom, tehát ez egy kiváló alkalom, hogy végig gondoljuk, milyen kihívásokkal kell számolnunk. 2016-ban az euró zóna gazdasága megfelelő ellenálló képességet tanúsított, annak ellenére, hogy meglehetősen kedvezőtlen volt a gazdaságpolitikai környezet. Az infláció fokozatosan emelkedett, a monetáris ösztönzője az EKB-nek, EKB-nek ehhez alapvetően hozzájárult. A mai prezentációmban elsősorban arról kívánok szólni, hogy milyen kihívások állnak az európai, illetve az eurozon előtt. A bizottsággal kívül a Brexit még mindig bizonytalan hatásairól is szeretnék eszmét cserélni, illetve az egységes piac perspektíváiról. A globális gazdaság várhatóan további fellendülésben lesz, habár a növekedés lassabb lesz, mint a válságot megelőzően. Ugyanakkor bizonyos eh, jelei vannak az ellenálló képességnek, ennek ellenére a világgazdaság továbbra is gazdaság és politikai bizonytalanságok előtt áll. A 2016-os Világbank IMF éves közgyűlésének egyik fontos üzenete az volt, hogy a monetáris politika nem lehet az egyetlen egy eszköz nem tud egyedül megfelelően kiegyensúlyozott és fenntartható növekedést biztosítani ahhoz, hogy a monetáris politika hatékonyabb legyen, megfelelő fiskális és strukturális politikákra is szükség van a növekedés fellendítéséhez, és annak inkluzív jellegének erősítéséhez. A növekedés az eurozónában is mérsékelt ütemben növekedett, a különböző politikai bizonytalanságok ellenére. Ez a fokozatos emelkedés várhatóan tovább tart, többek között a mi monetáris politikai intézkedéseinknek köszönhetően. Különösen a kam, alacsony kamatláb, a hosszú távú refinanszírozási műveletek tekintetében, illetve a folyamatos eszköz felvásárlások következtében a hitelezési költségek csökkentek. A vállalatok számára javultak a feltételek, amikor bankkölcsönökért folyamodtak, és amikor kötvényeket, új kötvényeket vagy részvényeket bocsátottak ki. A kisebb vállalatok számára is előnyös és előnyösek az alacsonyabb hitel költségek, valamint a bankok fokozottabb hitelezési képessége. A vállalatok a, egyre több hitelért fordulnak a pénzpiacokhoz. Ezek a feltételek a beruházások fokozását is eredményezték, és ennek jele a lakosság és vállalati hitelezés fokozatos emelkedése. Más döntéshozók is hoztak határozott intézkedéseket, ugyanakkor a monetáris politika hatékonyabb is lehetne az eurózónában. Az alacsony termelékenységi növekedés, a bankszektor még megörökölt problémái és a strukturális lépések olyan kérdések, amelyekkel minél előbb foglalkozni kell, és így lehetne a hiányokat áthidalni és ettől az is várható, hogy a foglalkoztatás növekedni fog. Tisztában vagyok azzal, hogy a döntéshozók figyelme elmozdult. A pénzügyi válságot követően a gazdasági és monetáris unió kiteljesítése vált a legfontosabb szemponttá. Azóta azonban a körülmények megváltoztak, és Európa ma sokkal inkább a biztonságra összpontosít. A mindkét projekthez Európában egységesen kell fellépni. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy Európa jobban meg tudja védeni magát, ha erős és ellenálló képes a gazdasága. Ehhez pedig a gazdaság és monetáris uniónak kezelnie kell, orvosolnia kell a különböző sérülékeny pontokat, amelyek a még nem kiteljesedett egységből fakadnak. És egyelőre még elmondhatjuk, hogy válságot követően a gazdaság törékeny. Előre kell lépni, és a jelentésünkben is ezt hangsúlyoztuk. Az önök szakbizottsága nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a pénzügyi szektor ellenálló képesebb legyen Európában, és hogy legyen a bankunió. Ehhez szilárd előrelépésre van szükség a jogszabályalkotás területén is. A parlament vezető szerepet játszik a jogalkotási pillér egységes szabálykönyvének tekintetében, a, ideértve a tőkekövetelmény rendeletet, illetve a tőkekövetelményről szóló irányelv felülvizsgálatát. És akkor most térjünk rá, hogy a Brexit milyen kihatások, kihatásokkal fog járni, erről már részletesebben szóltam. Az, euró, az e- EU és a Egyesült Királyság számára az egységes belső piac egyértelmű kedvező volt. Az európai gazdaságok integrálása lehetővé tette, hogy a hatékonyságból előnyöket kovácsoljon az EU gazdasága. A pénzügyi szolgáltatások ágazatában az összekapcsolt piacok létrehozása siker záloga. Az egységes piac egyébként azt is lehetővé teszi, hogy a vállalatok számára a különböző komplementaritások előnyökkel járjanak az európai értékláncolat keretében. A személyek szabad mozgása ugyanakkor azt is biztosítja, hogy mindenki ott vállaljon munkát, ahol a gazdasági tevékenység koncentrálódik. A gazdasági klaszterek számára pedig ez azzal az előnyel jár, hogy az egész Európai Unióból toborozzanak munkaerőt. Az Egyesült Királyság is, királyság számára is gyümölcsöző volt az egységes piacból fakadó erős gazdaság. A külföldi hozzáadott érték 40%-a az Európai Királyság exportjában az Európai Unióból ered. Az egységes piac következtében az Egyesült Királyság vált a vállalati banki tevékenység egyik fő központjává. A single passport, az egységes útlevél azt jelenti, hogy a brit bankok az egész Európai Unióban folytathatnak tevékenységet, anélkül, hogy más tagállamokban leánybankokat hoznának létre, és ez fordítva is igaz, és ebből komoly megtakarítások, tőke és likviditási megtakarítások fakadnak. Ha hosszú távon egy kevésbé nyitott brit gazdaság jön létre, ami a migrációt, a kereskedelmet, illetve a közvetlen külföldi beruházásokat illeti, akkor ez negatívan fog kihatni az innovációra, illetve a versenyre, valamint a termelékenységre és a potenciális outputra. Az ilyen fejlemények elsősorban a brit gazdaságra nyomják majd rá a bélyegüket, és kisebb mértékben korlátozott hátrányos hatással lesz az eurozónára is. Az összhatás azonban országonként eltérő lesz, attól függően, hogy az adott országnak milyen kereskedelmi kapcsolatai vannak az Egyesült Királysággal. Ez idáig az eurozóna szembe tudott szállni a kilépés hatásaival, köszönhetően az ellenálló képességének, és ez egyaránt köszönhető a jegybankoknak, illetve a felügyeli hatóságoknak az Egyesült Királyságban, illetve az EU-ban is. A tevékenységeket általában a kockázat elkerülés jellemzi, viszont a piacok viszonylag gyorsan egy visszaesés után ismét helyre álltak. A vonatkozó indexek, a vásárló erőre vonatkozó indexek szeptember-októberben zuhantak. Az Egyesült Királyságban a gazdasági tevékenység még mindig ellenálló képes annak köszönhetően, hogy a vásárlóerő tovább emelkedett és ez a beruházásokra is kiatással volt, illetve a font értékére. A gazdasági tevékenység az Egyesült Királyságban azonban várhatóan összességében lassulni fog. Nehéz előre megjósolni, előre jelezni, hogy milyen gazdasági hatásokkal jár az, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ennek a hatása nyilván attól függ, hogy milyen ütemben zajlik majd ez a kilépés, illetve milyen eredménnyel zárulnak a tárgyalások. Éppen ezért fontos, hogy világosan lássuk és követni tudjuk a kilépési, kilépésre kapcsolatos tárgyalási folyamatot a bizonytalanságok elkerülése érdekében. Ugyanakkor le kell szögezni, hogy jó lehet a Brexit bizonytalanságot hozott, már eh, a tekintetben, hogy az ország eh, része lesz-e az egységes piacnak, ennek ellenére az egységes piac nem léphet vissza. Alapvetően fontos, hogy eh, az integritását megőrizze, az egységes szabályait is. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem léphetünk vissza, ami a szabályozói felügyeleti keretet illeti, a, illetve általában a pénzügyi infrastruktúrát, ami 2008 óta lényegesen erősödött. Sőt, nagyon fontos, hogy tovább erősítsük és fejlesszük az egységes belső piacot. A pénzügyi szolgáltatások területén komoly előrelépést tettünk. A pénzügyi szolgáltatások egységes belső piacát az a bankokra vonatkozó egységes szabálykönyv és a közös felügyeleti intézmények is alátámasztják. Az eurozónában ezen a bankunión igyekeztünk túllépni, de még nem ért véget ez a folyamat. A pénzügyi integráció, a teljes körű egységes tőkepiac diversifikálhatja a pénzeszközök kínálatát a vállalatok számára, a magán kockázat megosztással pedig egy ellenálló képesebb európai gazdaság jöhet létre. Végezetül pedig ígéretes, hogy a különböző felmérések szerint az integráció, az európai integráció tovább erősödik a Brexitet követően, annak ellenére, hogy másképpen számoltak egyesek. Természetesen vannak bizonyos tanulságok, amit le kell szűrni nevezetesen, az, hogy az Európai Uniónak a polgárok szempontját kell alapvetően figyelembe venni, hogyha újra akarjuk éleszteni az európai projekt iránti bizalmat. El akarjuk osztani, oszlatni az általános bizonytalanságot. Az európai projektnek erős, szilárd e, e, gazdasági alapokra kell épülnie, és ehhez a fellendülést erősíteni kell, meg kell őrizni a pénzügyi stabilitást, és meg kell oldanunk a még esetleges sérült pontokat, sérülékenységeket. Köszönöm szépen, és várom a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm, drági úr. Kérdések? Balc úr lesz az első. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, köszönjük szépen, hogy itt van velünk megint. Az utolsó párbeszéd során szeptemberben a kérdéseim arra vonatkoztak, hogy milyen hatásai lehetnek a Brexitnek. Hosszú távú, monetáris, gazdasági következményekre gondolok. Minden bizonyal ön is ellenért, egy, egy, egyetért velem abban, hogy itt most a bizonytalanság nagyon erős, és hasonló a helyzet Olaszország tekintetében is, ugyanis Renci úr a népszavazás eredményét hozzá kötötte ahhoz, hogy folytatja-e miniszterelnöki tevékenységét. Tehát alapvetően nem jó a helyzet a Brexit miatt sem, az olaszországi események miatt sem, és általában a gazdasági és pénzügyi helyzet sem megfelelő, ezt egyébként például a Financial Times-ban is olvashatjuk a mai napon. A kérdésem arra vonatkozik, hogy vajon milyen hatással lehet a renciféle referendumnak az olasz bankrendszer stabilitását tekintve. Egy másik fontos kérdés az elmúlt hetek során az volt, hogy Donald Trump került ki győztesként az Egyesült Államok beli választásokon. Innentől kezdve még több a bizonytalanság, és nem lehet előre tervezni a gazdaságban. Ennek minden bizonyal hatása lesz a nemzetközi kereskedelmi helyzetre, de akár az Európai Unió pénzügyi stabilitására és kereskedelmére is. Ön egyetérte ezekkel az aggodalmakkal, és ha igen, akkor hogyan látja a gazdasági növekedés és a stabilitást ebből a szempontból? Köszönöm. Köszönöm szépen. nemrégiben történtek alapján világos az, hogy a geopolitikai bizonytalanság lett a következő hónapok szempontjából a legnagyobb bizonytalansági forrás. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a következőképpen néz ki a helyzet, elképez, elképzelhető az, hogy nagyon rövid távon jelentős reakciókat látunk a piacokon, ugyanakkor mint hogyha így elpárolognának ezek a reakciók. Ez először is ahhoz a következményhez vezet, hogy a piacok valószínűleg ellenállóbbá váltak, mint ahogyan azt néhány hónap, vagy néhány évvel ezelőtt gondoltuk volna, és a pénzügyi um, rendszer is erősebb a néhány évvel ezelőttihez képest. Hiszen látjuk azt is, hogy uh, milyen hatása van mindenek az árakra. Vagyis ez azt jelentheti, hogy meg tudjuk-e jósolni azt, hogy mi történik középtár, középtávon. A válaszom nem, nem tudjuk megjósolni, de ugyanakkor ezek a változások mind elég mélyen ható változásoknak tekinthetők, és minden a hatással lesznek a következő hónapok, sőt évek eseményeire. Úgyhogy nagyon nehéz most azt megvizsgálni, hogy milyen hatással lesz végső soron mindez. Bizonyos dolgokat azért tudunk, hogy akármi is történik, meg kell tennünk. Az egyik legfontosabb ebből a szempontból az az, hogy folytatnunk kell a gazdasági növekedés útját, konszolidálnunk kell a munkaerőpiaci változásokat, munkahelyeket kell tovább teremtenünk. Jó néhány millió új munkahelyet tudtunk teremteni az elmúlt évek során, tehát ezen az úton kell folytassuk a munkát. És aztán az egységes piacot is tovább kell erősítenünk, annak az alapjait meg kell erősítenünk, hiszen ezzel erősítjük az unió alapjait is. Harmadsorban pedig meg kell őriznünk a pénzügyi stabilitást, már pedig ezen a területén nagyon nagy lépések történtek az, hogyha most van valamiféle ellenállás, akkor ez annak köszönhető, hogy mit tettünk. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a nagy pénzügyi válság kapcsán mit tettünk, hiszen itt állandóan diszruptív pénzügyi helyzetek alakultak ki, főként a 2000-es évek elején, ezek aztán a nagy pénzügyi válsághoz vezettek, és természetesen nem akarjuk, hogy mindez megismételődjön. Tehát erősebb növekedés, pénz, vagy egységes piac megőrzése, és um, a pénzügyi piacok stabilizálása. Köszönöm szépen, Pervans Beresz. Köszönöm szépen, drági úr. Egy szóbeli kérdéssel is éltem önhöz. A London Stock Exchange és a német tőzsde fúziójáról. Ezzel kapcsolatban mi az ön véleménye? Erre oda kell figyelnie a központi banknak is. Most arra a témára szeretnék visszatérni, amelyről már a múlt héten is beszéltünk a plenáris ülés során, és az egyik kollégánk most megint erre utalt. Milyen hatása van Donald Trump megválasztásának a monetáris politika, illetve a gazdaságpolitikára nézve. Az elmúlt héten ön azt válaszolta, hogy nagyon nehéz megjósolni, és előre azt látni, hogy milyen hatása lesz egy ilyen választásnak, hogy esetleg növekednek-e a kamatlábak. Nos, hát Washingtonban jártunk, az éves konferencia kapcsán is azt láthattuk, hogy a feltörekvő gazdaságok nagyon aggódnak azzal kapcsolatban, hogy ez a kamatláb növekedés hogyan valósulhat meg az Egyesült Államokban, és hogy ennek milyen hatása lehet gazdasági értelemben a feltörekvő gazdaságokra. Én úgy gondolom, hogy Európa is ugyanilyen helyzetben van, ugyanebben a cipőben jár. Az európai gazdaság ellenálló képessége nagy mértékben függ attól is, hogy hogyan néznek ki ezek a kamatlábak. Ezen kívül pedig a közép és rövidtávú emelés milyen hatással lenne az európai gazdaságra, és Donald Trump megválasztása óta esetleg volt-e önnek arra lehetősége, hogy az Egyesült Államok beli kollégájával Elnézést kérek. Elnézést kérek. Tehát, hogy tudott te az Egyesült Államokbeli kollégával eszmét cserélni arról, hogy hogyan fog kinézni az, euró, az amerikai jogalkotás ezzel kapcsolatban? Well, um... Tehát Először is tegyük figyelembe azt, hogy az Egyesült Államok gazdasági helyreállása más szakaszban van, mint nálunk az eurozónában a gazdaság helyreállása. Ők előrébb vannak. Ebben a, a helyzetek különbözőségében meg kell vizsgáljuk, hogy az új amerikai kormány milyen szakpolitikákat indít, és ennek mi hatásai lehetnek a kamatlábakra. Hát nem csak a kamatlábak számítanak, hanem általában a finanszírozási feltételek. Tehát itt többféle kamatláb, ö, ö, valutaárfolyam, eszközértékek, kötvénypiaci árak, egyfajta konstellációja adja ezt a teljes képet ki. Meg kell vizsgáljuk tehát mindez. Decemberi monetáris politikai találkozónkon felmérjük az egyes opciókat, melyek révén az irányító tanács megőrizheti a monetáris kiigazítás előrehaladott fokait, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az inflációs konvergencia fenntartható volt, volt, tehát fenntartsuk a 2%-os cél alatt, vagy ahhoz közel, középtávon. A második kérdésére válaszolva, nem. Nem volt alkalmunk találkozni a, a Federal Reserve vezetőjével, hogy felmérjük az új helyzet miben létét. De nem sokára lesz erre módunk, arra, hogy mi az új amerikai kormány hozzáállása a szabályozás kérdéseihez. Mert lesz egy a sorozat a Bázeli Bizottság körében, és a GIOS-ban, a következő hónapokban, ahol a az új amerikai kormány szabályozási stratégiáját megvizsgálhatjuk majd. Köszönöm szépen, Luke képviselő. Jó napot, drági úr, németül fogok beszélni. Jó napot, drági úr! Szeretnék feltenni egy kérdést a társaság a vállalati szektor felvásárlási programot illetően az LKB részéről, ugye 2016. június óta folyik ez az eszközvásárlási program. Az LKB bejelentette azt is, hogy adatokat tesz nyilvánossá e felvásárlási programról, méghozzá hetente az értékpapír állományt bemutatva, amelyet a hat részvevő vagy végrehajtó jegybank eszköz alá már kerültek. Ugyanakkor a központi bankok weboldalán hetente az aktuális állományok ott vannak, ám a régi előző hetieket felülélják. A német Bundesbank kérdésre is elutasította a válaszát, hogy az előző heti állományt nyilvánosát tegye. Én, mint, német, mint európai parlamenti képviselő is megpróbáltam beszerezni a történeti állományadatokat, és az összes több másik öt jegybank minden további nélkül rendelkezésen bocsát ezeket, ám a Német Szövetségi Bank megint nem tette. Kérdésem az, el tudnám magyarázni, hogy vajon a Német Bundesbank olyan adatokat, amelyek már korábban nyilvánosak voltak, és amelyeket ő maga frissített a weboldalán, nem ad ki érdekelt polgároknak, és meg, közbelépne annak érdekében, hogy az LKB rendszerben működő minden jegybank ugyanolyan átláthatósági szabályokat és sztenderdeket tartson be, így módon a német jegybank is adjon ki nyilvánosságra hozott, korábban hozott adatokat, amelyeket maga frissített. Köszönöm. Először is, hogy mondjak el egy dolgot, a, a vállalati kötvényprogramra, meg sikeresnek bizonyult. A mai adatok mutatták, hogy a nem pénzügyi vállalat, azaz vállalatoknak való ki, hitelkihelyezés most olyan szinten van, mint 2001 közepén volt. Tehát felfelé megy a hitelezés állománya. Még mindig persze kicsit nyomottak ezek a ö, szintek, ám, ám emelkednek is. 5 évvel ezelőtti szinten vannak. A konkrét kérdésre válaszolva nem tudtam róla, utána nézek és írásban válaszolok önnek hogy minden tisztázódjék, hogy miért, mi az oka ennek, azt is kivizsgáljuk. Ha, meg, ha szabad még után kérdeznem, ön egyetért velem elviekben abban, hogy minden résztvevő nemzeti egybank ugyanolyan szintű átláthatósági sztenderdeket kell az állampolgárok felérvényesítsen, egységesen, tehát a német szövetségi bank is ugyanazt ki kell adja, amit tudom, további nélkül kiadtak már a többi egy bankok, a másik öt. Igen, elviekben egyetértek önnel, hát meg kell nézzem az okait annak, hogy miért nem adtak, mi miért történt ez, és akkor tudok teljes körű választ adni önnek ebben a kérdésben írásban. Azt megköszönöm majd, mondja Luke úr. Köszönöm, Szilvi Gulár. Buongiorno, Presidente. Bonjour. Jó napot kívánok, franciául fogok beszélni. A Brexit épp úgy, mint Donald Trump megválasztása az Egyesült Államokban, és mindazok a dossziék, amelyek, amelyekkel nem foglalkoztunk az eurozóna kapcsán, szerintem ugyanazt a kérdést vetik fel. A szuverenitás, az eurozóna kollektív szuverenitásának kérdését vetik ezek fel, hiszen itt ugye egy egységes valutáról van szó, és miután az ellenőrzés kérdése rendkívül fontos ebben a tekintetben, valamint az, hogy az Euróbank milyen stratégiát követ, van-e az eurozónának egy autonóm saját központi bankja. Vajon az Európai Központi Bank Foglalkozik-e ezzel a kérdéssel, és esetleg az ön munkatársaival el lehet erről gondolkodni, párbeszédet lehet-e folytatni stratégiai értelemben, hiszen a technikai kérdések nagyon fontosak, de itt inkább egy stratégiai megközelítést szeretnénk hallani a szuverenitás tekintetében. Vajon nem lenne hasznos az, hogy az Európai Tanács figyelmét felhívjuk arra, hiszen itt ugye állam és kormányfőkről van szó, különböző országokról, akik nagyon nehezen tudnak a közös kérdéseket megvitatni, hogy ezt a témát egyfajta globális kontextusban vitassuk meg velük. Köszönöm. Thank you. On... Köszönöm szépen. A következő hónapokban és a brit népszavazást követő tárgyalások során nyilván a szuverenitással kapcsolatos kérdések, a kifizetési keret, az infrastruktúra, a clearing rendszer, az elszámolási rendszer kapcsán fel fognak merülni. Tehát pontosan látni kell, hogy ezeket a kérdéseket hogyan strukturáljuk. Egy dolog világos, A fizetési rendszerekkel kapcsolatosan van egy lokációs politika, de az infrastruktúrával kapcsolatosan nincs. Ez azzal függ össze, hogy az irányelv, az emír, milyen feladatokat ró az LKB-ra. Ha ezen változtatni akarunk, akkor itt a jogalkotókon múlik a dolog önökön, tehát vagy módosítják az irányelvet, vagy pedig az LKB alapszabályán módosítanak. Ugyanakkor az érvényes, hogy számos kérdés fel fog merülni a szuverenitással kapcsolatosan. Ez azonban egy általánosabb kérdés. És ha ezekkel progresszíven akarunk foglalkozni, illetve minden sérülkét pontjával a pénzpiacnak, akkor ezekkel a kérdésekkel szembe kell néznünk. Azt kell megvizsgálni, hogy az a tagállamok hogyan tudnak a polgárok igényeinek jobban megfelelni, az erőforrásokat ennek megfelelően koncentrálni, a szuverenitásukat megosztani olyan területeken, ahol ezt szükségesnek látják, vagy eldöntik, hogy a saját útjukat járják. Tehát a válasz az, hogy minél szupranacionálisabb egy probléma, annál hatékonyabban lehet együttesen választ adni, vagy megoldást adni. Ez a pragmatikus megközelítés, amit az alapító atyák is vallottak az Európai Unió létrejöttekor. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Mariza Matias. Köszönöm szépen, elnök úr. Drági úr, Elég sokat szóltunk már a Brexitről, a várható hatásáról az eurozónára, illetve általában az Európai Unióra nézve. És csak szeretném megragadni a lehetőséget most, hogy egy közvetlen kérdést intézzek önhöz. A Brexit-tel önmagában nem foglalkozhatunk. A belső eh, problémákkal is foglalkoznunk kell. Az elmúlt hónapokban komoly spekulációk keringtek, hogy a mennyiségi könnyítés márciuson túl is folytatódik-e. Ez a program az azon európai szakpolitikák egyike, amelyek az európai gazdaságot hivatottak ösztönözni. A költségvetési megtakarítások, a, a prociklikus szakpolitikák is ezt hivatottak támogatni. A banki vállalati kötvény felvásárlások következtében például Portugáliában az adottság állomány fenntarthatatlan mértéket öltött. A probléma az, hogyha nem mondjuk ki, vagy nem halljuk öntől, hogy mit terveznek, akkor ez a piacon bizonytalanságot szül. Tehát én eh, most szeretném megkérdezni, hogy az EKB-nak mi az álláspontja. Korábban már elmondta, hogy eh, ez a program tovább fog folytatódni, és eh, az inflációt hivatott emelni. Ugyanakkor a gazdasági fellendülésre is törekednünk kell, de egyik sem következett be. Tehát a kérdésem az, hogy miért nem jelentette már be hogy folytatják-e a mennyiségi könyvtési programot márciuson túl is. Nyilván ön még inkább tisztában van a, a, ennek hatásával, mint én. Még egyszer szeretném megismételni a kérdésére válaszul, hogy a monetáris politikai ülésünkön decemberben megvizsgáljuk a különböző lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a kormányzó tanács a, meg tudja őrizni a monetáris befogadás lehetőségét, hogy az inflációt a 2% körüli szintre lehessen emelni a középtávon. Tehát ezt mindenféleképpen meg kell várnunk. Ez azt jelenti tehát, hogy... Esetleg ez azt jelenti... No? I think I, I, I've said that. Okay. Please, you have time if you, if you wish. Van még ideje? Nem, nem erről van szó. Hogyha nem akar válaszolni, akkor ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy itt voltak egymásnak ellentmondó a megállapítások is. Ön azt is mondta, hogy egyrészt a programot be akarják fejezni, ugyanakkor ezt sem teszik meg, tehát nem igazán értem, hogy hogyan állnak hozzá ez az egész kérdéshez, és ráadásul mindez nagyon instabil helyzethez vezet az, Európa, az eurózónán belül. Ezt ön is nagyon jól tudja. Nem, ezt nem ugyanígy látjuk. Ebben nem értünk egyet. Ez egy tanácsi döntés, amelyről decemberben születik majd döntés és amennyiben meghallgatta azt, amit mondtam, ezt már egyébként elmondtam korábban is, de még egyszer kimondhatom, a monetáris politikai találkozónk során decemberben fogjuk a különböző opciókat megvizsgálni, amelyeknek révén az igazgató tanácsunk meg tudja őrizni a monetáris megoldásokat, amelyek szükségesek az infláció konvergencia szintjének megőrzése érdekében, tehát hogy középtávon is a 2%-os szint alatt tudjuk tartani az inflációt. Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy politikai természetű kérdést tettem önnek fel, és ön egy bürokratikus választ adott. Azért köszönöm. Köszönöm szépen brit zöld képviselő vagyok. Mindig elleneztem, hogy a Britannia belépjen az Európa politikaiaknál fogva, mert úgy félt, attól tartott, hogy nincs elég politikai alapja, koherens megállapodás formájában a tagállamok között, amely erős valutát hozhatna létre. A Brexit-tel a helyzet átalakult, újra kellett gondoljam e, álláspontomat. Én a von Stelling híve voltam, mint, a leg, mint akár a legtöbb brit, Ám úgy tűnik, hogy az EU-ból való kilépés döntése, különösen a belső piacról való kilépés gyengítette a sterling nemzetközi hitelességét, és a, a tartalékvaluta státuszát is alássa. Úgyhogy ezáltal az euró hitelességét is hatással lehet, már lehet, hogy a vezet az, hogy az vezető egyik vezetőpénzügyi központ kilép az EU-ból, negatív, nem lehetnek pozitív társai. Szerintem az EU továbbra is gyenge mert ha nincs politikai támasz, ezért a politikai kérdéseket is számba kell venni, úgy, ha pár tudom érteni, megértem, hogy nem politikai az ön uh, felhatalmazása. A kérdésem az, hogy a az euró kifizetési rendszerhez való hozzáférést onnan részéről mennyire fenyegetett. Ahhoz, hogy az sikeres legyen politikai ö, támasz kell, az állampolgárok hite a dologban. Ön szerint politikusok nem kéne jobban érveljenek-e minden mellett, különösen a szélsőjobbos pártok erősödése nem csak az EU, Európai Uniót fenyegetik, hanem az EU mint egységes valutát is. Aztán mi az ön meglátása, a, hogy a sterlingnek milyen hatása van vajon globális tartalékpalóta szerepét érinti ez? Ön szerint a Brexit jelenti az Euroclearing végét a ö, Londoni Cityben, és ez a brit pénzügyi szektor mi hatással lesz, hogyha valóban így lesz? Nagyon sok mindent kérdezett tőlem, érdekesen nehéz dolgokat. Olyan kérdéseket is, amelyekkel kapcsolatban, ahogy önmaga is elmondta, nem én vagyok a címzett. Kicsit túlmutatnak ezek az én hatáskörömen. Ám. Sok kérdésére, amit feltett, van egy válasz. Az pedig az, hogy nem tudom, nem tudjuk. Azért nem tudjuk, mert meg kell lássuk pontosan, hogy a tárgyalások végső formája hogyan alakul, és meddig tartanak ezek a tárgyalások. Az elég világos, hogy minél tovább tartanak, annál nagyobb lesz a bizonytalanság. Gondoljanak csak, hadd lépjek egyet vissza. A jelenlegi helyzet és az elmúlt évek helyzete az volt, hogy a londoni City a leg nagyobb méretgazdaságesegi előnyöket tudtak kihasználni a pénzügyi ágazatban, amelyel csak New York tudott versenyezni a világon, senki más. Hogy ez mennyiben változik majd, nem tudjuk. Hogy való újra létrejönne egy ilyen központ, nem tudjuk. Vajon azok az előnyök, amit az ilyen méretgazdaságosságból származnak, az Európai Uniónak és az Egyesült Királyságnak előnyére, vajon máshol megismétlődik-e, vagy migrálnak -e mindezek a dolgok az Egyesült Államokba. Nem tudjuk. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket vizsgálgatunk, ám azt is várjuk, hogy a brit kormány előeljön egy olyan koncepcióval, amelyben megosztaná mondjuk saját állampolgáraival a meglátásait és terveit. Hogy mit mondanak az áll- a brit állampolgárok mindenre, mielőtt mi véleményt alkothatnánk mindenről. Thank you. Thank you. Köszönöm. Uh, Marco Valli. Marco Valli. Sí, grazie, Presidente. Farò mia domanda. Köszönöm szépen. Olaszul fogok beszélni. Nem olyan régen az olaszországi népszavazáson kívül sokat beszélünk arról is, hogy hogy néz ki ugyanazon a napon, negyedikén az osztrák választások helyzete, és bizony a szabadságpárt több mint 50%-ot fog megszerezni ezeken a választásokon, legalábbis a közvéleménykutatások szerint. Abban az esetben, amelyben Európa nagyon centrális vagy centralista politikát követne, elképzelhető, hogy akkor Ausztria az Európai Unióban maradásról is kell majd egy népszavazást szervezzen. Nos, hát több mint 50%-ot jósolnak ennek a személynek a közvéleménykutatások, tehát elképzelhető, hogy a következő osztrák miniszterelnökről beszélünk. Nem tudom, hogy, az egy, hogy a központi bank Ausztriával kapcsolatban hogyan gondolkodik, mi van akkor, hogyha egy eurozónában lévő ország kíván kilépni az Európai Unióból. És aztán lenne egy nagyon gyors kérdésem még az olasz helyzettel kapcsolatban, amely egyébként független is a népszavazástól, de az biztos, hogy nagyon nehéz a helyzet más szempontok alapján is. Azt szeretném megtudni, hogy a bankok tők, feltőkésítésével kapcsolatos kérdésben milyen eszközök engedhetők meg, hiszen ma európai szabályok kötik az államok kezét is. Ebben az Európai Központi Bank elgondolkodott-e azon, hogy esetleg mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a pánik nehogy eluralkodjon az olasz bankrendszerben. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Azt szeretném válaszolni az első kérdésre először is, hogy általános értelemben még mielőtt egy-egy országra próbálnánk összpontosítani, azt látjuk, hogy az euroszkeptikus pártok támogatottsága egyre erősödik, de ettől függetlenül a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy az európai állampolgárok egyáltalán nem ellenzik az európai szintű döntéshozatalt önmagában. Valami másról szól ez a történet, azt szeretnék, hogyha az Európai Unió inkább a legfontosabb aggájaikra keresne megoldást, megvédené őket a gazdasági bizonytalanságtól, a kockázatoktól, és megoldásokat kínálna olyan problémákra, amelyek világosan transnacionális dimenziójúak, mint amilyen a biztonság, a terrorizmus, a klímaváltozás vagy a migráció. A közvélemény alapvetően támogatja a, még a nehéz időkben is a közös valutát. Az euró támogatása nagyon magas maradt, még a válság időszakában is. Ugyanakkor a nemzeti és az európai intézményekbe vetett hit, bizalom nagyon mm, drasztikusan csökkent az elmúlt néhány év során. Tehát úgy tűnik, hogy az emberek erősebb legitimitást szeretnének európai szintű e, döntéshozatalban, és ami az LKB-t illeti, ezek a változások az európai emberek szemében azt kell megvizsgálnunk a saját szemszögünkből, hogy mit tudunk tenni a mi szempontunkból. Azt tudjuk tenni, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gazdasági növekedést támogatjuk, javítjuk a munkaerőpiaci helyzetet és a stabilitást is. A második kérdésre, ami a konkrétan az olasz bankrendszerre vonatkozott, az LKB nem kíván különleges helyzetet kialakítani, nem akar beavatkozni, megvannak az EU-s szabályaink, megvannak a vonatkozó irányelvek a kezünkben, és a lehető legtöbb, amit az LKB tehet ebben a folyamatban, az az, hogy a felügyeletet biztosítja, mert úgy gondoljuk, hogy megfelelőképpen van kitalálva az egész rendszer, és megfelelőképpen alkalmazták azt. Köszönöm szépen. Bernár Monó. Köszönöm szépen, drági úr, jó napot kívánok. Két kérdésem lenne alapvetően. A produktivitás támogatása rendkívül fontos 2012-ig terveztük ezt az első programot. Most azt hiszem, hogy meg lehet vizsgálni, a, tehát mérleget lehet nyom venni. Az eurozóna kapcsán megfelelő példákkal, illetve statisztikákkal tud ez szolgálni arról, hogy mennyire volt csak sikeresek ezek a programok. Az egységes felügyeleti rendszerre vonatkozik a második kérdésem. Az Unió számvevőszéke kritikákat fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, és mit gondol ön erről a jelentésről? Úgy tűnik, hogy kevés a forrás az új felügyeleti rendszer megteremtésére, és hogy az önök Mm, munkatársai rosszul szervezett módon kezelik ezt a problémát, és hogy egyesek szerint a felügyeletet nemzeti szinten is meg lehet valósítani, tehát minthogyha meg kerülnénk ezt az első pillért. A második pillér pedig nem megvalósítható, ahogyan erre rámutat a Deutsche Bank vagy az olasz krízis is. Németország nem akar ebből. Tehát úgy tűnik, hogy ezek mind fiaskók voltak, miért nem akarjuk visszaadni inkább az államoknak a nemzeti banki szuverenitási rendszert. Köszönöm. Első válaszom, Itt vannak ezek a kötvényprogramok, ezek nagyon is nagy mértékben betöltötték a hozzájuk fűzött reményeket, hiszen itt a reálgazdaság támogatásáról volt szó, és hát ez látszik, hogy szépen föl is tornáztuk az öt évvel ezelőtti szintre már a reálgazdaság teljesítményét. Úgy tűnik, hogy a banki programok megfelelőképpen támogatják a nagy cégeket, de nem csak erről van szó, hiszen ez a Corporate Bank program több pénzt tud adni a KKV-knak is, és ez megmutatkozik egyébként hónapról hónapra az adatok, illetve a statisztikák tükrében is. A másik kérdéssel kapcsolatban az európai számvevőszék jelentését tekintve először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk annak, hogy megszett ez a jelentés, Úgy gondolom, hogy ez hasznos, és fontos foglalkozni azokkal az aggályokkal, amelyek a jelentésben szerepelnek. Ugyanakkor egy új perspektívát kínál ez a jelentés, és megmutatja, hogy melyek azok a területek, amelyeken még tovább tudjuk javítani a teljesítményünket. Ezzel együtt azért ne felejtsük el azt sem, hogy ez az egész rendszer felépítése egy hatalmas nagy feladat volt. 19 ország, több tízezer bank tartozik alá. Néhány év alatt tettük meg ezt a hatalmas utat, tehát persze lehet rám mondani, hogy elfogult vagyok, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagy munka volt, és sikeresek voltunk ebben. Egyetértünk az egyes a, bíró, a, számbevőszékkel abban, hogy további forrásokra van szükség ennek a felügyeleti rendszernek a működtetésére, ez valóban így van, és erről fogunk is vitát kezdeményezni az igazgató tanácson belül, tehát még az év vége előtt. Úgyhogy ezzel teljes mértékben egyetértünk. Ami az számvevőszéket illeti ebben a kontextusban, a számvevőszék utal arra a kérdésre is, amely szerint Ugye itt a nemzeti illetékes hatóságok végzik a konkrét ellenőrzéseket. Hát ezt azért látni kell, hogyha több ezer szemét kell felvenni néhány vagy rövid idő alatt, elképzelhető, hogy lesznek nagy hibák is ebben. Több mint ezer embert vettünk fel erre a munkára, úgyhogy részben a helyi ellenőrzéseket az EKB és a nemzeti hatóságok közösen végzik. Meg kell értenünk azt is, hogy ez a felügyeleti rendszer, ez nem csak az LKB-tól e függ, ez az LKB e és a nemzeti illetékes hatóságok közös felügyelete. Ezzel együtt természetesen tudjuk növelni fokozatosan a központi hatóság által megvalósított ellenőrzéseket, de nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy itt sok kérdésről van szó. Ez nem csak Frankfurtból irányított folyamat, a nemzeti felügyeleti szerveknek is megvan a tudása, a tapasztalata, a története, a hagyományai ennek a kiépítésében. Tehát ezt együtt kell gyakorolnunk. Ezek a közös inspekciós csapatok, még hogyha nemzeti szinten valósulnak meg, akkor is nagyon gyakran különböző nemzetiségű tagokkal rendelkeznek. Vagyis vannak például német inspektorok, akik más orosz országban végeznek ellenőrzéseket, és ugyanígy franciák, és így tovább. Tehát itt nem konkrétan mindig egy frankfurti személyre van szükség ahhoz, hogy a függetlenséget garantálni tudjuk. Emellett egy másik érdekes gondolat az az, hogy növeljük a frankfurti szervezésű helyi ellenőrzéseket. Ön nem utalt a más kérdésekre a számövőszéki jelentésből, úgyhogy ezekre most nem is fogok reflektálni. Thank you. Köszönöm szépen. Danuta Hübner. Köszönöm. Két kérdésem lenne. Az egyik a tőkepiaci unióra vonatkozik, ugyanis idén várhatóan már láthatjuk az első eredményeit a jogalkotásnak, és bizonyos változásokkal hozzárulhatunk a gazdasági struktúraváltozáshoz. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a bank alapú finanszírozás meg fog szület, szűnni, de más megoldások is kínálkozhatnak. Makroprudenciális szempontból is lehet ezt vizsgálni, illetve abból a szempontból, hogy milyen hatással lesz a monetáris politika hatékonyságára, nem tudom, hogy ezen az EKB-n belül már elgondolkodtak, tehát hogy mit jelenthet a monetáris politikára nézve a tőkepiaci unió. Időnként a médiában találkozunk olyan plegykákkal, hogy milyen kötvényeket vásárol fel az EKB. A mínusz 0,4 százalék hozam küszöb, ez gyakorlatilag egy olyan korlát, amit az EKB magára nézve vállalt. Esetleg, hogyha pontosabban ismertetné, hogy ez a folyamat most éppen hol áll. Köszönöm szépen, ami az első kérdését illeti. Az egyik tapasztalatunk a válság alapján az volt, hogy sokkal jobb lenne különböző csatornákat igénybe venni a monetáris politika eljutatásához a reál gazdaság felé ez amit elmasztottunk a pénzügyi válság során, ugyanis a banki hitelezés eh, adta a zömét a finanszírozásnak, azóta ez eh, csökkent. De természetesen a tőkepiaci csatornát eh, is jobban ki kéne aknázni, és ez a monetáris politika szempontjából is nagyon fontos lenne. Természetesen a, majd a rendszerkockázati testülettel kapcsolatos meghallgatáson erre vissza tudunk térni. Tehát a banki ágazatból, a nem banki ágazatba, vagy az úgynevezett árnyékbanki ágazatba történő átállás, vagy átmenet kapcsán azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen makroprudenciális szabályozói keret létezik. ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a monetáris politika átáll. Nyilván igaza van abban, hogy jól működő tőkepiacra szükség van, feltéve, hogy ez nem széttöredezett, és ez egy komoly feladat az elkövetkezendő években, hogy a, egy olyan egységes tőkepiacot hozzunk létre, ami nem széttöredezett. Ami a második kérdését illeti, ami a kötvényeket illeti, ezzel a kérdéssel foglalkozunk, és nem köt minket semmi. A programunk meglehetősen rugalmas, ezt bármikor felül lehet vizsgálni, mint ahogy már említettem, annak érdekében, hogy megőrizzük a monetáris befogadó képességet, ami a céljainknak megfelel. Pedro Silva Pereira. Köszönöm szépen, elnök úr. Drági úr, az EKB folyamatosan felszólítja a politikusokat, hogy európai szinten olyan fiskális politikát folytassanak, ami a növekedést elősegíti ezt ismét megtette, amikor azt említette, hogy nem csak a monetáris politika lehet az egyetlen egy eszköz, és ehhez megfelelő fiskális és strukturális politikáknak kell társulnia ahhoz, hogy valóban bekövetkezzen a gazdasági növekedés. Itt azonban valami újról is szó van. Az Európai Bizottság nemrégiben javasolta, vagy tett javaslatot egy olyan fiskális politikára az elkövetkezendő évben, ami mérsékelten expanzív. A kérdésem az, hogy az ön véleménye szerint ez pozitív fejleménye, és megfelel-e az EKB korábbi felkéréseinek, felszólításainak? Gondolok itt a GDP 0,5%-ára, ez elegendő lenne ahhoz, hogy gazdasági növekedést ösztönözzön? És tovább folytatva a kérdést, az Európai Bizottság elismeri, hogy a következő év elfogadott költségvetése nem jelent expanziós politikát, sokkal inkább egy restriktív vonalat képvisel. A bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy folytassák egyirányú fiskális politikájukat. A kérdésem, ön szerint a szélesebb költségvetési mozgástérrel rendelkező tagállamok reménye szerint meg tudnak-e felelni ennek a bizottsági javaslatnak. Köszönöm szépen. Mi tudomásul vettük a bizottság közleményét, aminek a címe az eurózóna pozitív a fiskális álláspontja felé. Ahhoz, hogy learassuk a monetáris politikai intézkedések összes eredményét, nyilván ehhez a fiskális politikának nagyobb mértékben hozzá kell járulni a európai és tagállami szinten is. A fiskális politikáknak támogatniuk kell az, a gazdasági fellendülést, ugyanakkor meg kell felelniük az Európai Unió költségvetési szabályainak. A bizottság hangsúlyozta a fiskális politikák összetételét, és mi magunk is azt mondtuk, hogy a tagállamok egy növekedésbarátabb összetételű költségvetést kell, hogy alkossanak a, mi a, az eurozóna fiskális álláspontját illeti, ez pozitívan lehet értékelni, ugyanakkor ez jogilag nem egy kötelező érvényű korlát vagy szabály a tagállamokra nézve, nekik a stabilitás és növekedési paktum által előírtakat kell tiszteletben tartani. A 2017-es költségvetési terv egy semlegesebb fiskális álláspontot jelent, ami egyensúlyt kíván létrehozni az agregát stabilitási követelmények és a fenntarthatóság között. A bizottság hangsúlyozta, hogy az egyes tagállamok nem megfelelő mértékben járulnak hozzá az EU költségvetési tervhez, éppen ezért további intézkedésekre van szükség a fiskális szabályoknak való megfeleléshez. Az igazgatónács támogatja a bizottság azon javaslatát, hogy fokozni kell a stratégiai beruházások körét, ami megfelel a Juncker-féle tervnek, és ezen kívül mélyíteni kell az EMU-t is 2017 márciusáig. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Markus Ferber. Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid kérdésem volna egyrészt a veszélyeztetett hitelek kérdése. A pénzügyi stabilitási review-ban ebben az évben meglepődött, hogy az európai banki ágazat jelentős, vagy nagyon magas veszélyeztetett hitelállományjal rendelkezik, és ennek oka pedig az Európai Unióban nincs működő piaca a nem fizetés fenyegetette hiteleknek nincs piaca. Szabályozási probléma ez. Miért csak 2000 16. szeptemberében tartott konzultációs eljárást e probléma feladására, hiszen jól ismert probléma ez volt A második kérdésem, megállapítottuk, az aktuális grafika is látható a, home, a homepage-én, hogy a célszámok 2012 tavaszai, tavaszi szint került elérésre aggódom de okot, hogy megint ilyen magasak ezek az adatok, vagy a mérlegeket vizsgálva Olaszország bír a legnagyobb adósággal, utána a Spanyolország. Ezt ö, arányosnak tartja -e? Thank you. Köszönöm. Az MPLI, MPLI kettőben egyetértek önnel. Foglalkozni kell ezzel a problémával, méghozzá meggyőző módon és határozottan. Ha nem tesszük, akkor ez árt a bankok rentabilitásának és abeli kés képességének, hogy a reálgazdaságot hitelezzék. Van több módosítás, változás, amelyeket be kell vezetni ahhoz, hogy piacot hozzunk létre az MPL hitelek számára, ott, ahol nincs ilyen piac és ezek a változások megkövetelik a jogszabályok módosítását is. Kérdés, hogy lehet létrehozni egy olyan piacot, ahol a legjobban lehet árazni és értékesíteni, forgalmazni az MPL hiteleket, hogyan lehet a, a bíróságon kívüli megegyezéseket bevonni ebbe. A közvetítők, olyan közvetítők bevonásával, akik elég szakértők ahhoz jellássák ezt, és persze a bírósági eljárásokban is módosítani kell. Az MPL volt éppen egy örökkölt probléma, és ha látjuk azokat a jogszabálymódosításokat, amelyek megtörténnek, csak a jövőbeli MPL-ekre szabályoznak, nem a múltben, múltben előálltakra. Én értelemben a jogszabályok hasznossága korlátozott. Van tehát javani való itt. A kettes célt illetően a kettes szintű mérlegcélok felmentek, ám ezek az eszközvásárlási programunk indítása óta alakultak. Így van néhány szakmai jó, technikai oka mindennek. Egyrészt majdnem 80%-a a kötvényeknek, amelyeket a jegybankok vásároltak fel a programon belül, olyan felek által került értékesítésre, akik nem ott vannak bejegyezve, ahol a vásárló jegybank székhelye van abban az országban. És a majdnem fele ezeknek a Bundesbankon keresztül lépett be a piacra. Tehát a kettes célú ö, mérleg összegek ezért mentek föl Németországban. Van másik oka is ennek. Az, hogy egy portfólió újra egyensúlyozási lépést is megkövetel ezen eszközök eladóitól maga a művelet, és jelenleg mostani némelyek közülük eladtak kötvényeket, és más értékpapírokat vásárolnak, nem hazaiakat, hanem másokat, vagy más befektetési formákat vásárolnak. Így módon felmennek ezek, a, legyen, ezek a mérlegek, mérlegösszegek. De nem hiszem, hogy ez a 2012-es tapasztalatokkal függ össze. A két jelenség teljesen más háttérrel bír, nincs bizalmi válság most az euróban, mint ak amely akkor volt, és nem ez magyarázza ezeket a kettes szélúhoz tartozó mérlegösszegváltozásokat. Köszönöm, Koptász Mafridis. Köszönöm, elnök úr. Drági úr. Angol beszélek majd. Függetlenül Függetlenül a brit részvételtől, hogy a belső piacon, és attól, hogy lesznek-e változások Trump megválasztása után. Nagyon korrekten fogalmazott szerintem a vezetőiben, hogy az eurózónában bizonyos lépéseket tovább kell vinni, így is, úgy is. Például a bankunió befejezését. Két konkrét kérdésem volna a bankunió kapcsán. És most nem a harmadik pillérről beszélek. Az EU szerződések alapján a szövetkezettek ö, olyan, szervezet, olyan jogi személyek, amelyek bizonyos működési elvek alapján működ. Az 54-es cikket olvasom fel egy egyben. A primarily groups... Főleg olyan személyek vagy jogi jogi személyek, amelyek bizonyos működési szabályok alapján működők, amelyek különböznek más gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályoktól, mármint a szövetkezeteké. Oké, ez irányben. What is corporatis? You mean... Meaning cooperative institutions, credit institutions. Szövetkezet, szövetkezetek. Nagyvállalatok? Ó, szövetkezetek, szövetkezetek. Yeah, Corporates are what? Sorry. Mik azok? Mik? Olvasom egy az egyben. Az EU szerződés 54 cikkét. Szövetkezetek olyan természetes vagy jogi személyek, amelyek sajátságos működési elvek alapján állnak, amelyek különböznek más gazdasági szereplők szabályaitól. Ön szerint a bankunió mostani állapotában ilyen intézmény formáit ölti. Ezek a különös működési elvek gyakorlati módon megvalósulnak a bankon jobban? Ha pillanatra megállna. Itt többféle döntést említenék, amelyek a tagállami határságok hoznak, általában a szabályozás, és általában az európai jogszabályalkotás körében azon feltételekről, amelyek a bankok szerződésben érvényesíthetőek, méltányos feltételek és gyakorlatok a bankok részéről azok, amelyeket elő kell irányozni. A második kérdésre válaszolva, ha jól értettem, amit mond, mindez a fogyasztóvédelmi körbeesik, tehát hogy biztosítani kell azt, hogy a feltételek méltányosak és arányosak a bank és ügyfél viszonyában. Ez tehát a nemzeti szabályozó hatóságuk hatáskörébe eső téma. Ami a szövetkezeteket illeti, hogy a bankunió felügyeletet jelent, tőkeszabályozást. Kérdés, hogy a szövetkezeteket úgy kezeli-e, mint ahogy a szerződés előírja. Ezt kérdezi? Akkor a válaszom az kell legyen, egy fél választ adni, mi szerint az arányossági elv alkalmazása ö, észszerűen gyökerezik a felügyeleti gyakorlat mint, és a szabályozó gyakorlat mikéntjében, a másik felét a választok meg írásban adom majd meg. Jó kérdés, de utána kell nézzek majd. Köszönöm. Thank you, uh, Werner Lange. Köszönöm, Lange úr. Vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom azok, azokhoz, akik megköszönik hogy a Ferber által felvezetett magas napi kifizetési számokra vonatkozó válaszát eh, írásban is megadja. Mert nem egészen értettem pontosan a szubeli válaszát. Szerintem potlagos kockázati tényezőt. Az LKB pénzügyi volumenei 2,8 milliárd euró volt, hogyha jól emlékszem. Régóta vitatkozunk az állam, a kormányhitelek eh, kockázati szintjétől, és nem csak a Bázeli Bizottságban, hanem a közvélemény is vitatkozik ezekről. Hogyan megy tovább Amerikában a dolog? A Brexithez mérve a pénzügyi piac problematikája Olaszországban rövid távon nagyon súlyos kérdéseket vett fel az LKB, nagyon sok olasz uh, államadóságot vett fel, vásárolt fel, a 3,3%-os küszöbértéket majdnem elértük, hogyan lehet kivezetni Oroszországot adósság csapdából, és kiveszi majd vállalra a felelősséget? A második kérdés, ha Amerikában Amerika kamatlábakat, nem úgy lesz a helyzet, hogy az LKB rendkívül nehezen tudja tartani mostani pályáját, akkor a ahogy mert igazgató mondta, lehet, hogy a hogy gyorsabban meg kell csinálni, hiszen a legtöbb elemzés is erre utal, vajon az LKB ebben a kérdésben, hogyha a dollár emelkedik, az euró meg tovább lefele megy, mennyiben tud szuverén módon erről dönteni úgy, hogy szemet huny a tények fel? Well, first, uh, mi... Hát először is hadd válaszoljak az első pontra. A program felvásárlási program 80%-ig a nemzeti központi bankok kezében van. Tehát itt az LKB gyakorlatban 80 ban lefedett, tehát lefedi a tevékenységünket a Nemzeti Bank. Eléggé világos az, hogy alacsony vagy akár negatív kamatlábak és nagy likviditás mellett a pénzügyi um, stabilitással kapcsolatos kockázatok megszaporodhatnak. Jöhetnek ezek uh, külső nagy uh, forrásokból, vagy más forrásokból is akár. Mindenesetre ezzel kapcsolatban mi csak annyit tudunk mondani, hogy ezt a fajta kockázatot állandóan nyomon követjük, monitorozzuk, megvannak az eszközök a kezünkben a kockázattal szemben, és most a legnagyobb kockázat egyébként pont abból származhat, hogyha ne, nincsen meg a megfelelő növekedés, gazdasági növekedés. Abból, hogy ha a gazdasági növekedés, tehát a gazdasági pá, növekedési pályára való állás nem, fog, nem folytatódik. Tehát alapvetően ez a legnagyobb kockázat jelenleg. Ezzel együtt természetesen a pénzügyi stabilitással kapcsolatos kockázatokat sem hagyjuk figyelmen kívül, ezeket állandóan monitorozzuk, és pontosan tudjuk, hogy milyen nehézségeket rejt magában a nagy likviditás. A Brexitet mi úgy értelmezzük, hogy esetleg Nagy-Británia egy tisztességtelen adóversenybe fog, és ez komoly problémákat okozhat az Európai Unióban, különösen a kisebb és a nagyobb országok viszonyában. Ön hogyan értékeli ezt a veszélyt, hogyan jöhet össze ez a Brexit milyen időtávon? Uh, Gyakran mondjuk azt, hogy túl sok a kompetenciánk, túl sok ö, hat, hatáskör összpontosul a kezünkbe, de hát az adóügyekben még, még nincsen ilyen kapacitásunk ilyen. Én nem a hatáskörére kérdeztem rá, hanem a becslésére, hogy ez egy veszélyt jelente a gazdasági fejlődés szempontjából Európában. Azt mondják mindig, hogy túllépjük a hatáskörünket, amikor véleményezzük más országok adópolitikáját nyilván ez nem tartozik a hatáskörünkbe. Köszönöm. Hannes Fernández. Köszönöm szépen. Két kérdést szerettem volna feltenni. Az első a Brexitre vonatkozik. Alapvetően ezt a témát szerintem már kiveséztük, de azért én is szeretnék visszatérni a bizottság jelenlegi fiskális álláspontjára. Mit gondol ön arról, hogy az új beterjesztett fiskális csomag a brit kormány részéről a Brexit negatív hatásait kívánja kiegyensúlyozni. Ön szerint ez a fiskális ösztönző csomag az Egyesült Királyságban milyen hatással lehet az új Európai Bizottsági hozzáálláshoz. Tehát az Európai Bizottság fiskális csomagját kiüris, kiüresítheti a brit csomag, figyelembe véve egyébként a kamatlábakra vonatkozó politikát is. A másik pedig Trumpra és az Egyesült Államokra vonatkozik. Úgy tűnik, hogy rövid időn belül a Fed felemelheti a kamatlábakat, de az is biztos, hogy egy év múlva változások állnak majd be a Fed vezetésében, az esetleges jövőbeli függetlenséggel kapcsolatban is elképzelhető, hogy egy kicsit úgymond egzotikusabb személy is kerülhet a Fed élére, és elképzelhető, hogy a dollár kamat szintjével kapcsolatos jelenlegi álláspontok megváltoznak, és ennek következtében az euró felértékelődik, és ez hosszú távon monetáris problémákat okozhat az EU-ban. Köszönöm szépen. Az első kérdésre a következő lenne a válaszom. Az Egyesült Királyság költségvetési csomagjának milyen hatása lett az eurózónára. Nos, hát nincsen elég információm ahhoz, hogy erre releváns választ tudjak adni. Mindenesetre az biztos, hogy az Egyesült Királyság pénzügyi szempontból nagyon releváns, de mégiscsak ez egy kisebb entitás, mint az eurozóna, tehát bármi, aminek lehet hatása persze, de egyrészt nem tudom egyenlőre még megítélni ennek a hatását, másrészt pedig ennek a hatása definíciójából adódóan minimális lehet, egész egyszerűen azért, mert a két entitás közötti minőségi, illetve mennyiségbeli különbségek is óriásiak. Hogy mi mennyire tartunk attól, hogy mi történik az Egyesült Királyságban, és hogy mindennek milyen hatása lehet miránk, Ez mindig persze egy érdekes kérdés, és egy nagyon kis, tehát ilyen apró egyensúlyokról van itt szó. Ami a Fed jövőjét illeti, általános értelemben annyit tudok elmondani, hogy a központi bankok függetlenségének alá ásása szerintem senkinek sem állhat az érdekében, főként azon joghatóságnak nem áll ez érdekében, ahol található az adott központi bank. Köszönöm. Morrison képviselő. Először is Olaszországra vonatkozóan szeretnék egy kérdést feltenni, majd Balc és Langen kollégákhoz csatlakoznék, akiknek a kérdéseit nem tudta megválaszolni. Olaszország 300 milliárd adóságot kell, hogy refinanszírozon. Ez nem okoz-e aggodalmat a mi szempontunkból, illetve a jegybank, vagy a központi bank szempontjából? És ezt a refinanszírozást 3,4% fölött képes lesz-e majd Olaszország megtenni, és ha így van ez, akkor az EKB be tud-e avatkozni. Mennyire látja, hogy az olasz kormány kész egy ESM típusú reformprogramra. Még egy dolgot, a járulékos hiányok a pénzügyi válság következtében egyre nagyobb igény támadt a biztosítékok iránt, amit nem kísért a megfelelő minőségű eszközök kínálata. Tehát a biztosítékokkal szembeni vagy biztosítókkal fedezett hitelezés kapcsán hogyan látja a helyzetet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ami az olasz államadóságot illeti, úgy tűnik, hogy az összes választ eh, gyakorlatilag eh, meg is adta, úgyhogy ehhez sok mindent nem tudok eh, hozzáfűzni, de alapvetően egy állam adóssága vagy annak problémája attól függ, hogy mennyire kész és hajlandó ezt refinanszírozni, és hogy ezt mennyire tudja fenntartható módon megtenni. És a fizetőképességgel kapcsolatosan Olaszországban az egyik legmagasabb az elsődleges többlet az eurozónában. A hitelfelviteli költségek normalizálódtak, és az olasz gazdasági növekedés is kezd fellendülni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ettől most elégedettek lehetünk és hátradőlhetünk. A GDP arányában Olaszországban a legnagyobb az államadóság, egész Európában, tehát éppen ezért eh, megrázkódtatásoknak kitett. Tehát attól függ, hogy a kormány mennyire tud megfelelni a növekedés és stabilitási paktum követelményeinek, hogy eh, tovább eh, növelje a primer többletet, és nyilvánvalóan ehhez strukturális reformokra van szükség. Nagyon fontos, hogy az output növekedést is figyelembe vegyük, illetve azt, hogy fenntartható módon hogyan tudja az államadósságot csökkenteni. Vannak bátorító ígéretes lépések, ami a fiskális irányítást vagy a bankszektort illeti. Már történtek előrelépések, de mint ahogy említettem, ez még nem ad elégedettségre okot. Ami pedig a biztosíték a fedezett hitelezést illeti, van egy kockázati keret a biztosítékok tekintetében, amit felülvizsgálunk. Különböző gyakorisággal legalább fél évente, egy évente, ha jól tudom, és a közelmúltban is sor került egy ilyen felülvizsgálatra, és ez idáig úgy látjuk, hogy minden rendben van. Elnök, köszönöm. Györgyos Kritsos, elnézést, drági úr, még közben szúrja, hogy a biztosítékkal fedezett hitelezési programot illeti. Nagyon fontos ez a jól működő pénzpiac szempontjából. Az elmúlt hetekben azonban ez elmaradt az optimális szintől, Természetesen erre, ez nagy részt a nemzeti jegybankok kezében van. Folyamatosan fokozzuk ezt a tevékenységet, természetesen tekintettel a keresletre. Tehát úr, köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Görögországban reméljük, hogy rövid távon intézkedések születnek, ami az államadóságot illeti illetve remélhetőleg az elkövetkezendő évben az adósság szolgálati költségek csökkenni fognak. Ez a 2016-os májusi EU-s döntés követően várható. Fokozatosan növekszik azonban más EU tagállamokban az adósság szolgálat költsége, az Európai Unió politikai bizonytalanságai miatt. Mit várunk tehát Görögország esetében a rövid távú intézkedésektől e tekintetben? Drági úr, ezen kívül hangsúlyozzuk folyamatosan, hogy az EKB monetáris politikája akkor lehet csak sikeres, ha ez megfelelő fiskális politikával párosul, illetve strukturális változásokkal. Ennek ellenére számos európai kormány politikai nehézségekkel vagy néz szembe, vagy pedig döntő választások előtt áll. Tehát 2017 végéig nem tudom, hogy hány tagállam lesz képes arra, hogy hozzájáruljon egy átfogó és hatékony gazdaságpolitika eh, kialakításához. Az EKB monetáris politikája ön szerint eh, elegendő lesz ahhoz, hogy eh, az, ezeket a hiányosságokat áthidalja az elkövetkezendő fél évben. Köszönöm. Először is ha megnézzük a különböző szereplőket, ami a görög strukturális programot illeti, itt még vannak aggályok a görög államadóság nagyságát illetően. Ami pedig az eurozóna és Görögország azon képességét illető, hogy tartós megoldást találjunk, és hogy biztosítsuk a görög államadóság csökkentését rövid és hosszú távon. Tudjuk, hogy az EU novemberi találkozáson már elkészült egy rövidtávú intézkedés csomag, és ezt a következő ülésen fogjuk majd értékelni. Tehát mi olyan megoldásra számítunk, ami a bizalmat teljes mértékben helyre tudja állítani az államadóság fenntartható csökkentését illetően. Elnök, köszönöm. Jakob von Weizsäcker, köszönöm szépen. Drági elnök úr, két kérdésem lenne először is. A Trump féle infrastruktúra tervvel kapcsolatosan ez egyfajta fényt jelenthet a vála- az amerikai választások sötétségében. Ez várhatóan növelheti a gazdasági növekedést, és hozzájárulhat a foglalkoztatáshoz. Legalábbis az OECD ezt mondja, remélhetőleg ez az előrejelzés teljesülni fog. Ami a német kormányt illeti 2017 után, ha hasonló ambiciózus infrastruktúra tervel áll elő, az EKB támogatná -e ezt a, támogat, ezt a tervet, és ennek azt hiszem, ha támogatná, még nagyobb hatása lenne, és egy hogyan értékeli, hogy egy ilyen háttérrel hogyan lehet egy makroekonomiai beruházás ösztönzést végrehajtani? Ez lett volna az első kérdésem, másodszorban az EKB is egyre inkább azt állítja, hogy egyes területeken túlzott a bankok jelenléte Európában. Az önvéleménye szerint, ha ez így van, hogyan lehetne a megfelelő konszolidációt megszervezni a szabályozók révén, amelyek jelenleg túlzottak, vagy pedig esetleg késleltetni az ilyen szabályozói leépítést. Nem tudom, hogy az ilyen konszolidációt az ön véleményen szerint hogyan lehet meg szervezni nemzeti szinten, vagy pedig egész Európára kiterjedően? Let me uh, respond first to the second question. Első és második kérdés. Az is igaz, hogy az LKB mindig is azzal érvelt, hogy egy túlbankosodott kontinensen élünk. Ugyanakkor egy kicsit lassabban kell haladnunk ahhoz, hogy lássuk azt, hogy mit kell tennünk, hogyan és mikor. A bankrendszerünk egyes részei nagyon hatékonyan működnek, és igaziból hozzájárulnak a gazdaság működtetéséhez. Nagyon jól. Vannak olyan részei, ahol viszont ennek az ellenkezője igaz. Tehát kevés a piaci szereplő, de mégis nem hatékony ez a rendszer, nagyon magas költségekkel működnek ezek a bankok, rossz a vezetésük, és rosszul is szolgálják a gazdasági környezetet. Éppen ezért, amikor azt mondjuk, hogy túl sok a bank, akkor azért le kell ülni, és meg kell vizsgálni azt, hogy pontosan mit is értünk ez alatt. És azért az is világos, hogy a végső célja az egész gyakorlatnak az, hogy egy olyan rendszer alakuljon ki, amely erős, ellenálló, de ugyanakkor a reálgazdaságot megfelelőképpen meg tudja támogatni. Azt hiszem, hogy ilyen módon kellene a konszolidációs folyamatot megterveznünk. Másodszorban, hogyan tegyük meg mindezt? Nem világos erre a kérdésre sem a válasz. Itt alapvetően kétféleképpen lehet megtenni a dolgokat. Lehet nagy mértékű strukturális változásokat megejteni, például azon keresztül, hogy ön ösztönzőket, illetve kezdeményezéseket vezetünk be, aztán ott vannak azok a lehetőségek is, amelyek a legjobb szinergiák és legjobb perspektívák megtalálására irányulnak, irányulnak és a lehető legjobb konfigurációt tekintik célnak. Van itt egy ilyen nagymértékű átrendeződés, amely még nem világos, hogy hogyan fog alakulni, milyen irányba fog haladni. Azért sem, mert nem könnyű ezt az egész átrendeződést előrelátni, nagyon sok nemzeti és akár európai szabály alapvetően új. Úgyhogy az, hogy milyen a légkör, és hogy valóban konszolidációs folyamat indul-e be, ezt még nem könnyű tisztán látni. Mindenesetre az is biztos, hogy amint jobban látjuk a helyzetet, onnantól kezdve már azt is láthatjuk, hogy hová akarunk haladni, hol voltak hatékony és kevéssé hatékony megoldások. Úgyhogy én nem támogatom azt, hogy bármit absztrakt módon ráerőltessünk a bankrendszerre. A központi kérdés az az, hogy a bankok hogyan szolgáltatnak, milyen kapcsolatban állnak a reálgazdasággal, a, mm, az ügyfelekkel, és milyen hatékonyan működnek. Vajon nemzeti öm, útra van-e szükség, vagy sem a konszolidáció terén. Én nem látom, hogy miért. Lehet, hogy ennek lenne gazdasági hatása, máskor pedig nincsen hatása a reálgazdaságra, tehát én alapvetően nem látom azt, hogy miért kellene nemzeti úton konszolidálnunk ezeket a bankokat. Nem gondolom, hogy itt egy alapvető kérdésről van szó, amelynek meghatár, meg kellene határoznia a döntéshozatalunkat. A többi kérdéssel kapcsolatban. Igaz-e vajon az, hogyha megvizsgáljuk a befektetéseket, akkor azt láthatjuk, hogy ezek ez csökkent, ez a befektetési szint az elmúlt 15 évben. Nem kérdéses az sem, hogy a közberuházások pozitív hatással vannak a gazdaság GDP-ére, ez világos. Ez azért is van így, mert ezen keresztül a tőke szint emelkedne, de ez csak jól célzott esetben vezet magasabb GDP-hez. A jól célzottság itt a kulcs szó, mert pontosan ezért nem tehát miért is nem valósultak eddig meg jól a közberuházások? Azért, mert valójában csak közpénzek pazarlásáról volt szó. Nagyon fontos olyan tevékenységek felé irányítani a közberuházásokat, amelyek hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez és a gazdasági tevékenység serkentéséhez. Fontos lenne tehát az, hogy a nemzeti költségvetéseket egy növekedésbarát barát szempont szerint alkossuk meg. a tőkekiadások szempontjából. Ön beszélt az IFSI 2-ről, illetve ennek az eszköznek a kiterjesztéséről, én azt gondolom, hogy a közberuházások jól célzott felhasználása mindenképpen pozitív hatással lehet az eurózóna gazdaságára. Köszönöm, Sander Lunes. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm, drági úr. a Strasburgi múlt záró szavaira utalnék, amikor azt mondta, hogy a piacok válasza az amerikai választásokra először jelentős volt, de aztán letompult, és a piacok bemutatták, mennyire ellenállóak. Köszönhetően a brit jegybank, a Bank of England és az Európai Központi Bank készültségének mondotta. Ezt megismételte aztán a bevezetőjében is ma. Ez a rész érdekelne engem. Kifejteni egy kicsit mélyebben, elmagyarázná, hogy miben álltak ezek az előkészületek, pont, megmondom pontosan, mit tettek az amerikai választások előtt és után. Köszönöm. A Bank of England és az LKP előkészületei a brit, a Brexitre vonatkoztak, nem, a, nem az amerikai választásokra, tehát külön másról beszéltem. Ám arra kell figyelemmel legyünk, hogy az eszközárakban való változások kivezetésében amely 3-4-5 nappal a, a népszavazás után történt, a pénzügyi közvetítőknek nem volt főbb diszlokációja. Tehát fontos, hogy megfelelő likviditáshoz férjenek hozzá a bankok, a likviditási pozíciók erősödjenek mindenhol, elég felügyelet legyen az, az, az változás előtt, hogyha voltak olyan pozíciók, amelyek gondot okoztak volna, azokkal feltétlenül foglalkozunk azonnal. Tehát ez volt a fő, amire gondoltam, ez a fő téma. Vajon ezek az intézkedések leálltak, vagy továbbra is szükségesek maradnak? Ami bennünket illet, nincs semmilyen különleges intézkedés jelenleg, azon túl, hogy felügyelető és szabályozási keretünket folyamatosan erősítjük. Köszönöm. Még egy témával kapcsolatban. A Deutsche Banknak volt egy jelentése, amely a QE sötét oldalairól szólt, miszerint a monetáris politika elfolytotta azt a, azt a reformlendületet, amelyről is beszélt, hangsúlyozva azt folyamatosan, hogy a tagállamok strukturális reformokat kell végrehajtsanak, Ebben a dolgozatban az állt, hogy éppen a laza monetáris politikájuk miatt ez a lendület elakadt, elfulladt. 2012 júliusáig magas kamatlábak voltak, amelyek rá kényszerítették a kormányokat a reformra. 2012 előtt az OECD ajánlások felét megvalósították. Ha most megnézzük a 2015-öt, csak 20%-át 20 ezen ajánlásoknak valósították meg. Kérdésem, Persze ez nem új kérdés, de mégis újra feltenném. Egyetért -e a Deutsche Bank értékelésével, hogy az Európai Központi Bank intervenciói elfolytották a struktúrális reformok lendületét, holott ezek nagyon nagy szükség volna a jogrendszerekben, államháztartás, adópolitika, munkaerőpiac, egyéb területeken. Well, the answer is no. I don't... Nem, nem értek egyet. Többször elmondtam már ezt az érvemet. Nem nyilvánvaló az, hogy a magas kamatlábak föltétlenül ösztönöznék valamiképp a reform szellemét a, a szakpolitika csinálóknak, meg döntéshozóknak. Például a friss tapasztalatokat vizsgálva voltak fontos strukturális reformok és a munkerőpiacokon, de más gazdasági ágazatokban, holott már régóta alacsony kamatlábak voltak előtte. Tehát nincs ilyen korreláció szerintem. A másik meg az, hogy nézzük meg pontosan milyen reformokról beszélünk, strukturális reformokról. Ha azt gondoljuk, hogy kapcsolat van a kamatlábak és a szerkezetváltás között, hát valószínűleg olyan struktúrális reformokra gondolunk, amelyek valamiképpen a költségvetéshez kapcsolódnak. Ez a költségvetést finanszírozni kell, minél nehezebb finanszírozni egy állami költségvetést, annál inkább ösztönzük a kormányt arra, hogy racionalizáljon. Például nyugdíjreformok gyakran ilyen szigorú körülmények között folynak le. Ám ezek az egy, csak azok a struktúrási formák, amelyekről beszélünk? Hát persze, hogy nem. Hiszen a bíróságok, hogy a jogak, a jogszab, jog alkalmazás reformja, oktatás rendszer reformja, a politikai rendszer, a választási törvények, alkotmány reformok. Komolyan úgy gondoljuk, hogy az államok akkor lépik meg ezeket, mikor magasak a kamatlábak, és nem amikor alacsonyak? Hát nem hiszem, hogy ez ilyen egyszerű volna a logika. Az EKB által vett kutatás is azt mutatja, hogy voltak éppen az alacsony kamatlábok sokszor ösztönzik a reformokat. Mert a reformok sokszor egyesek érdekeit sértik, másokét szolgálják a társadalomban. Kell legyen elég forrás tehát ahhoz, hogy valamiképpen kompenzálják a, a reformok által leginkább ö, hátrányosan érintett társadalmi csoportokat. De hát más oka is vannak annak, hogy nem igen fogadnám el ezt, a, ezt az egyszerű korrelációt. Persze, egy kivétellel azon reformokat, amelyek közvetlenül adódnak a költségvetés megszorításából. Köszönöm, Fulvio Marticello. Elnök úr, én megpróbálom újra és újra. Balc képviselő is feltette már ezt a kérdést. Néhány nappal ezelőtt a Financial Times azt mondta, hogy amennyiben az olasz népszávazáson a nem győzedelmeskedik, akkor Olaszország kilép az eurozónából. Ön azt gondolja, hogy ez lehetséges, csak egész egyszerűen azért, mert egy népszavazás eredménye erre rákényszeríti, vagy sem? A második kérdésre nem tudom, hogy tud-e választ adni, már csak azért is, mert Valli úrnak már adott valamiféle iránymutatást ma reggel. Olasz, ö, angol és olasz napilapok arról számolnak be, hogy 8 olasz bank kockáztatja a tönkre menetelt, amennyiben a nem győzedelmeskedik a népszavazáson. Mit tenne ön, hogyha ezeknek a bankoknak az ügyfele lenne? Ma reggel rögtön odafutna, hogy gyorsan kivegye a megtakarításait, hogy vagy pedig inkább a kisegítést, tehát a bankok megtámogatását gondolná jó megoldásnak. A központi bankok politikai entitások is. Én úgy gondolom, hogy mi azt várhatjuk öntől, hogy politikai értelemben irányt mutat, és a piacokat, és főként a takarékbetéteseket megnyugtatja, mert a mai ö, olasz újságok nagyon sok pánikot keltenek, ez szerintem nem helyes, és úgy gondolom, hogy ezen keresztül a banki versenyt is torzítják. I'm sorry, but I... Elnézést, mint ahogy említette, nem biztos, hogy erre a kérdésre van-e válasz. Teljesen igaza van, mert én sem tudom megválaszolni, hogy egyik változat mellett sem szeretnék spekulálni. Elnök, köszönöm. Most még néhány spontán kérdésre van még időnk. Nem kért ígérte, hogy rákérdez még egyszer, de nem ön, hanem az eredeti kérdező kapja ezt a lehetőséget. Lehet, hogy gondolatolvasó. Tehát Matusello. Értem a válaszát, elnök úr, de azért gondolkodjon el azon, hogy egy olyan gazdasági napilappal szemben, amelyben azt olvashatjuk, hogyha Olaszországban nem sikerül a népszivazás, akkor Olaszország kilép az eurozónából, hát azért erre azért mégiscsak adjon választ, ki léphet-e egy ország az eurozónából akarata ellenére csak egy népszavazás miatt? Én úgy gondolom, hogy erre azért önnek választ kell adnia. Yes, question seems linked also Igen, ez a kérdés összefügg gyakorlatilag minden országban folyó vitával. Én most nem kívánok mások cikére reagálni, vagy mások megjegyzéseire, úgyhogy fenntartom azt, amit az előbb mondtam. Elnök, köszönöm. Nos, tehát Tajrer úr először, köszönöm szépen, elnök úr. Németül folytatnám, elnök úr. Említette, hogy strukturális reformokra van szükség azokban az országokban. Milyen időhorizontról beszélünk, mennyi idő áll rendelkezésre, hogyha az USA-val hasonlítjuk össze az eurozónát, akkor mindkét jegybanknak gyakorlatilag ugyanaz a hatásköre, a politikai intézményekben van különbség, és ezzel összefüggésben nem kellene egyértelművé tenni, hogy a jegybankoknak a rövid távú kamatlábakra van hatásuk, de a hosszú távú kamatok más tényezőktől is függnek, többek között a növekedés kilátásaitól, illetve jelenleg a kötvénypiacok hozamai alacsonyak, nem tudom, hogy ez összefügg -e azzal is, hogy a nemzetközi pénzpiacok gyakorlatilag alacsonyra becsülik a hosszú távú növekedési kilátásokat Európában. Köszönöm. Teljesen igaza van. Én többször ismét, megismételtem már, hogy a, gazdaság, a monetáris politikánk meglehetősen befogadó, és ez segíthet az ilyen konjunkturális fellendülésekben, de ahhoz, hogy ez hosszú távon is tartós maradhasson, természetesen más szakpolitikákra is szükség van, legelső sorban a strukturális politikákra, ami a potenciális gazdasági növekedésnek adhat lendületet. Tehát ezen a ponton egyetértek önnel. Bevans Perez. Um, Monsieur le Président. Elnök úr, ön látványosan kommentálta a számvevőszéki jelentés, úgyhogy ön, újabb lehetőséget adok önnek erre. Mit gondol ön erről a jelentésről, ami szerintem egyre inkább politikai természetű, és nem annyira számvevőszéki vagy könyviteli természetű, de ez persze már más kérdés. Köszönöm szépen először is még egyszer azt mondanám, hogy mi nagyra értékeltük ezt a jelentést, és a jelentésben foglaltak nagyrészt komoly segítséget jelentenek, ezzel ugyanis tájékozottabban tud dönteni a mi igazgató tanácsunk, amikor az SSM létszámáról beszélünk. A jelentés ugyanakkor azt is állítja, hogy nem volt teljes mértékű együttműködés az EKB-val. Sőt, a számvevőszék úgy ítéli meg, hogy erre túl sok időt fordítottunk. Egy dolgot azonban világosan kell látni. Az EKB hatásköre a működésbeli hatékonyság ellenőrzésére irányul. Éppen ezért nem tudunk minden egyes esetben együttműködni. Az Európai Bizottság hamarosan fel fogja vizsgálni az EKB mandátumát, hatáskörét. És egy másik dolog az elkülönítés. Az, hogy az SSM és az EKB bizonyos közös tevékenységeket megoszt, így például az informatika vagy a személyzeti politika, ezt sokan úgy értékelik, hogy nem különül el a tevékenységünk, de ez, ennek ehhez semmi köze. Ez az elkülönülés elvi a felügyelet és a monetáris politika között. Ezek azonban olyan közös tevékenységek, amelyek erre a külön választásra, vagy szétválasztásra nem gyakorolnak hatást. Ezek a közös tevékenységek pusztán azt szolgálják, hogy elkerüljük az átfedéseket, illetve a pazarlást. Az utolsó két kérdés. Igen, először nem Langen úr, hanem a másik kollega kap szót. Én is üdvözlöm, drági úr, görög úr, görögül folytatom. Nagy érdeklődéssel hallgattam Kircosz úrnak adott válaszát, amikor is azt mondta, hogy a következő Eurogroup ülésen az adósság könnyítésről is szó lesz, könnyű, illetve rövid, illetve hosszú távon az állam és a magánszektorban egyaránt. Itt egyesek azt állítják, hogy ez nem jó az eurozónának, vagy Görögországnak, azon is kell gondolkodnunk, hogy két év múlva mi történik. Mit mondana azoknak, akik azt mondják, hogy ne tegyünk most semmit, mert Görögország káros hatással, vagy nem jó hatással van az eurózónára. Ezen kívül vannak olyan állítások, hogy hamarosan el, kell engedni az, a görög adósságot. Elnök úr, helyén valóan felmerült, a, utalt a szerkezetváltásra, és reformokra, helyén való módon. Konkrét válaszokat várom. Kérdésem Ön szerint mik a legfontosabb strukturális reform a három legnagyobb euróországban, Németországban, Franciaországban és Olaszországban? Melyek a legégetőbb reformok? Köszönöm. Első kérdésükre a válasz az, hogyha megnézzük a helyzetet most, azt látjuk, hogy nagyon sok előrelépés történt a görög nép részéről az elmúlt hónapokban. Nagyon fontos, hogy ezeket ne ö, hagyjuk elveszni. A legjobb dolog, ami most történhet, az, hogyha sikeresen lezárul a mostani felülvizsgálat. És arra jó, erre jó kilátások vannak. Fontos, hogy ne veszzen el a lendület, csináljuk végig most már a dolgokat. Második kérdése Langen úr, nagyon nehéz kérdés. Minden ország megvan a maga listája, reformlistája és, és a katalógusa. Például a termékpiacoknak, versenyszolgáltatásoknak, a belső piac tekintetében a három ország számára nagyon fontos volna. Egy dolog, ami homogén, homogén módon érvényes mind a három országra ahogy elmondtam, a, a munkaerőpiac. Ám a jog, ott van a, a, a bíróságok rendszere, oktatás, hogy az emberek készségeit felfrissítsük. Úgyhogy nagyon hosszú listát lehetne felsorolni, ám minden országban azért más és más. Kivéve a belső piac erősítése, az minden országban ugyanaz a feladat jelenti szerintem. Köszönöm. Köszönöm szépen zárjuk az első részt tehát, a monetáris párbeszéd első szakaszát. Drági elnök úr visszatér majd a második szakaszra, mint ISRB elnök, tiszte szerint, tehát egy más feladatkörben, és addig haladjunk tovább alelnökünk megválasztásával, mert mint tudjuk, Pablo Szalba az Instituto Credit Official elnöke lett. Itt vagy, Pablo, látlak. Láttalak az előbb. Adesso, adesso, adesso, let Pablo.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 here, yeah. <laughs> no, not here, of course, but in the room. No, I, so we welcome Pablo Zalba. Üdvözöljük Pablo Zalbát, aki, mint mondottam, nagyon fontos új posztot kapott. Pablo, hiányozni fogsz nekünk nagyon. Kiváló kollega, barát voltál, jó elnök. Hiányozni fogsz, de mindenképpen kapcsolatban maradunk, új állásodban is. Köszönjük, Pablo, még egyszer tehát. Parancsolj. Bálc úr, parancsoljon. Ha jól tudom, elnök úr, meg kell válasszunk negyedik alelnökként egy új kollégát szakbizottságunkba. A néppárt nevében szeretném javasolni Mátó kollégánk a Spanyolországból. Köszönöm szépen. Korábban én is kellett mondjak már valamit ebben az ügyben, de hát nagyon hatékonyan haladunk, úgyhogy ugye most bejelentem, hogy az alelnök megválasztásával folytatjuk most. Póttagok is szavaznak itt, Schwab úr, Tajani úr, Mann úr, Venta úr, igen. Több mint 16-an itt vannak, tehát megvan a szavazat többség. Egy elégséges szavazat. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy mondtam, sajnos Pablo helyére valakit választanunk kell, mert hogy elmegy. A néppárt nevében Gabriel Mato kollégánkat javasolnám, spanyol kollégánkat új alelnökként. Köszönöm. A jelölt egyetért jelölésével? Igen, tudom, hogy a, a koncertbizottság teljes tagja be, bevallását beterjesztette, ilyen értelemben tehát közfélkiáltással is megválaszthatjuk, hogyha egyetértünk. Kérem tehát, csatlakozzon hozzánk itt a pulpitusom, Okay, so we can now have a uh, two minute suspension. Most képező szünetet tartunk. So, dear colleagues, let's start uh, the second part, the public hearing. Következik a második uh, része a meghallgatásnak Mário Drágival. Most a makroprudenciális uh, felügyeleti kérdésekről fogunk eszmét uh, cserélni. Ebben a kapacitásában van itt uh, Drági úr. Június 21-én találkoztunk utoljára ebben a körben. Azóta természetesen voltak olyan események, amelyek minden bizonyal hatással vannak a globális piacokra, és a szisztemikus kockázatok kapcsán szeptemberében is találkoztunk, és ezzel kapcsolatban fontos jelentések és ajánlások születtek meg. Drági úr ajánlásairól van szó, önnek meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek ebben a körben, és ennek a felügyeleti szervnek az elnökeként beszélhetek önökkel. Az éves jelentésünk megjelentetése óta 2015 áprilisa óta vannak egyébként ilyen jelentéseink, és március, 2016 márciusában jelent meg a következő éves jelentésünk. Megvizsgáljuk a makroprudenciális kockázatokat, illetve általános értelemben intézményi megközelítést is alkalmazunk. Az előző éves jelentésben szereplő ajánlások nyomon követését is megvizsgáljuk. A mai napon megpróbáljuk um, a legfontosabb tevékenységeket összefoglalni, és ezeket kontextusba helyezni, mi volt a célja ennek a szervezetnek, és megfelel ezeknek a céloknak. Független szervezetként uh, hoztak bennünket létre, az Európai Uniós pénzügyi rendszer felülvizsgálata, illetve felügyelete a fő célunk, mandátumunkat uh, nagy számú uh, tagságunk írja elő, a pénzügyi felügyeleti szervek, európai központi bankok, európai bizottság és a gazdaság és pénzügyi bizottság, illetve az ECOSZok és még más tudományos életek képviselői is részt vesznek a munkánkban. Ez nagyon fontos számunkra, mert így tudjuk mandátumunkat betölteni, hiszen nincsenek kötelező érvényű jogi hatóságaink, hanem a puha jog eszközeivel élünk. Most a tevékenységünket szeretném leírni, amely mutatja azt, hogy prioritásainknak hogyan tudunk megfelelni. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy elmondhatom, hogy ma egy jelentést jelentettünk meg, amely az alacsony kalmatládakból és a strukturális változások az Európai Uniós pénzügyi rendszerben címmel jelent meg. Fontos az együttműködés az illetékes intézmények között, amelyek az Európai Unió szerte a pénzügyi stabilitás megalapozásának előfeltételein dolgoznak. Fontos a különböző technikai, pénzügyi, stabilitási bizottságok együttműködése. Ezek egyébként nagyon hatékony együttműködésről tettek tanúbizonságot. Amikor legutoljára találkoztunk, akkor arra is utaltam, hogy ebből a szempontból a célja a munkánknak a pénzügyi stabilitás, van betöltött szerepe az alacsony kamatlábaknak egy holisztikus megoldás vagy megközelítés kontextusában, és figyelembe véve a különböző szektoriális megközelítéseket és az egyes potenciális politikai opciók hatását a különböző, különböző területekről működünk. Az egyik az üzleti modellek fenntarthatósága, más sorban a kockázatkezelés, és harmadik sorban pedig a pénzügyi rendszer struktúrájában bekövetkezett változások. Ugyan világos most már az, hogy a fenntarthatóság az üzleti modellek esetében, illetve a magas szintű kockázat hogyan arányulnak az alacsony kamat időszakhoz. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ami a fenntarthatóságot illeti az üzleti moderekkel kapcsolatban, az alacsony kamatlábak nagy nyomást helyeznek a pénzügyi intézetek fizetésképességére, illetve a rentabilitásra. Például a nyugdíjpénztárak és az életbiztosítási piacok területét tudnám ebből a szempontból példaként említeni, az európai banki szektor ellenállása, a profit termelés, a csökkenő félben lévő kamatlábak esetében ezt figyelembe kell venni. A kompenzáció nehézkesnek mutatkozik, mert csökkennek a mozgásterek, a marzsok, ugyanakkor hosszú távon a megnövekedett bevételi szint tudja ezt ellensúlyozni. A pénzügyi kockázatok növekedhetnek, hogyha továbbra is nagyon alacsony kamatlábbal kell számolnunk, ez esetleg a következő években bemutatkozhat, amennyiben összpontosulnak a piacon a kockázatos befektetések. Ennek következményeképpen a piaci szereplők kockázatait újra kell terveznünk. Az alacsony kamatlábak hozzájárulnak ahhoz, hogy egy piaci alapúbb struktúra alakuljon ki, és felgyorsuljon ez a folyamat a nem banki szektorban is. Abban az esetben, amennyiben magasabb a kitettség a piacok által okozott hatásoknak. A pénzügyi stabilitási kockázatok megvalósulását, tehát ilyen kontextusba kell helyeznünk, politikai opciókat kell megvizsgálnunk, holisztikus kontextusba helyezve, és ugyanakkor a, csökkenteni kell a jogalkotó beavatkozását fontos a pénzügyi eh, intézetek eh, ellenállásának eh, növelése, és a megoldások, illetve a kockázatkezelés monitorozásának javítása. Emellett a politikai opciók úgy is értendőek, mint a mi szervezetünk ajánlásai, de nem csak javaslatokról van szó, hanem kimondottan az érintett felek felé kívánunk ajánlásokkal fordulni, ezeket rövid távon is meg lehet valósítani. Egyes esetekben már van, hogy már léteznek is ezek a megoldások. Hosszú távú projektekben pedig az a cél, hogy a szisztemikus kockázatokat csökkentsük. A jelentésben az is szerepel, hogy az adatokban szereplő különbségeket csökkenteni kell, ezeket a szakadékokat csökkenteni kell, és az elmúlt években egyébként ez kimondottan javult, főként a monitorozási, felülvizsgálati vagy felügyeleti rendszerhez szükséges adatokkal való ellátottságunk javult makroprudenciális adatok, a, adatokat jobban ki kell tudni használni, a jövőbeli adatcserét növelni kell mindenféle kereteken belül, intézményközi szinten. Ezen kívül fontos azt megérteni, hogy minek milyen hatása van. Mindezt figyelembe véve nagyon örülök annak, hogy Például az ingatlan piaci adatokra vonatkozóan sikerült az adatokat pontosabbá tennünk, mind a kereskedelmi, mind az ingatlan piacon. Ezt úgy tettük meg, hogy egy harmonizáltabb keretet hoztunk létre az ingatlan piacok monitorozására az Európai Unión belül. Ezen kívül 8 országspecifikus felhívással éltünk a magáncélú ingatlanpiacsal kapcsolatban. Ezt a különböző illetékes minisztériumokhoz intéztük az adott országokban. Ehhez van egyébként mandátumunk is, amikor szisztemikus kockázatokat állapítunk meg, és ezt szükségesnek véljük. Az SZIB hosszú távú célokkal, a stabilitás elleni ellenhatásokat próbálja megvizsgálni, és amennyiben megvalósulnak ezek a kockázatok, akkor megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet csökkenteni ezeknek a hatását. A leggyengébb pontok leginkább a háztartások eladósodására vonatkoznak, illetve arra, hogy hogyan tudják visszafizetni a jelzálók hiteleiket a háztartások. Ez nagyon fontos és köthető az ingatlan piaci árdinamikák mozgásához is. A az ingatlan piacon hogyan alakul a helyzet évekre előre nézve. Sokszor akár évekre van szükség ahhoz, hogy kritikus tömeg alakuljon ki, és nagy a kitettség is, és ezek a problémák hamar jelentkezhetnek. Például akkor, hogyha a fogyasztás, a háztartások fogyasztása csökken, vagy pedig csökkennek az árak. ezek a kitettségek a különböző nyolc, abban a nyolc országban, ahol felhívással éltünk a minisztériumokhoz, nagyon különbözőek lehetnek. Mindenhol célra szabott, vagy országra szabott megoldásokat kívánunk, annak ellenére, hogy ezt általános értelemben fogalmaztuk meg. Úgy gondoljuk, hogy ezek nem rövid távon megvalósuló kockázatok, hanem inkább középtávon, de mégis a makroprudenciális intézkedések akkor lesznek hatékonyak, hogyha időben bevezetik őket. És végül azt szeretném elmondani, hogy továbbra is mandátumunk alapján makroprudenciális felülvizsgálatot fogunk folytatni az Európai Unión belül, célzottan az ország specifikus stabilitást érintő problémák felkutatása érdekében. Megpróbáljuk a nyomásgyakorlás eszközével élni, annak érdekében, hogy ne történjen meg az, hogy nem teszik meg a megfelelő lépéseket, akkor, amikor problémák merülnek fel, akkor ezekkel kapcsolatban azonnal ajánlásokat fogalmazunk meg. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. A kevés idő, úgyhogy maximum négy perc van egy körben másfél perc egy kérdésre, maximum Krisztus úr az első. Köszönöm, elnök úr! drági elnök úr. A rendszerszerű kockázatokkal is foglalkoznia kell, amely nem banki és az árnyék banki műletekből járna együtt. Ön szerint mennyi idő kell ahhoz, hogy kidolgozzunk egy átfogó szakpolitikát, az ilyen kockázatoknak a kezelésére, hiszen a pseudo banki műveletek egyre terjednek és fejlődnek. Köszönöm a kérdést. Ez a diversifikáció a nem banki nem, és, és árnyékbanki tevékenységében lehetőségeket, de kockázatokat is jelent, mindenképpen figyelembe kell kísérni. Ezek a túlzott katalizátor hatásra túlzott összekapcsolódásból adódnak, amely különösen a pénzügy, piaci alapok és a banki rendszer között adódnak, valamint a likviditás és a lejárat nem illeszkedő volt a különösen egyes ö, ö, kötvényalapok tekintetében. Ezért az első ilyen monitoring jelentésüket 2016. júliusában adtuk ki. Két elemzési szempontból vizsgáltuk a kockázatot egyrészt. Entitás alapú módszertamban, amely az egyes komponenseit vizsgálta ennek az árnyékbanki rendszernek, befektetési bankok és egyéb pénzügyi intézmények, nem banki intézmények körében vizsgálódva, és az árnyékbankolás műveleteit új adatokkal vizsgáltuk, az, a, a, a, az európai struktúra elemzés, illetve vonatkozó irányelv adatai alapján vizsgálottunk. És mennyi időt vesz igénybe? Hát ahogy látják, az összes releváns testület ebben a potenciális és felügyeleti rendszerben dolgozik egy ideje már ilyen intézményekkel, úgyhogy nehéz megmondani, mikorra várható az eredmény, dátumot nem tudok mondani. Több éves folyamatról van szó, és ahogy az FSB korábbi elnökeként mondhatom, látom, hogy a környezet és a mentalitás miképpen változott, mennyire sokkal inkább kedvező ahhoz, hogy makroprudenciális keretet építsen és tartson fenn e, e, ki ágazat felül vegyületében. Köszönöm. A, a pénzügypiaci alapokra vonatkozó trilógus eredményéről nem sokára számot adok majd, úgyhogy ez is egy fontos eleme ennek a körnek. Permans Beres él szó. Euh, Drági úr, véleményére vagyok kíváncsi a tárgyalásokkal kapcsolatban. A kérdésem a következőkre vonatkozik. Ez szerepel is egyébként a bizottsági munkaprogramban, amely pénzügyi stabilitási facilitások felülvizsgálatára vonatkozik. Ön mit gondol, hogy mit kellene tenni ezen a területen az Európai Bizottságnak? Önök utaltak az ingatlanpiacra, vannak-e olyan specifikus szektorok, amelyekben a szisztemikus kockázatkezelés nem elégséges, legalábbis a jelenlegi jogszabályi háttér tükrében. Ön a bevezetőjében beszélt arról is, hogy önöknek nincsen végreható hatalma, vagy kötelez, tehát nem tudnak senkit semmire kötelezni. Mit gondol ön arról, hogy vannak-e olyan területek, olyan aspektusok, ahol ebből a szempontból változnia kellene a jogszabályoknak, és ön helyesnek gondolja azt, hogy közbe avatkozhatnának konkrétan ezekben a kérdésekben hatóságként? A második kérdésre válaszul. Összességében azt hiszem nem kéne változtatnunk az SRB jelenlegi célján. Ennek soha nem az volt a feladata, hogy döntéshozó testületként működjön, sokkal inkább egy olyan fórum, amely úgymond puha ajánlásokat vagy figyelmeztetéseket ad ki, tehát egyfajta puha hatáskörrel rendelkezik, és nem kötelező érvényű ajánlásokat fogalmaz meg, és ez ugyanis a nemzeti szintű felügyeletek, illetve az EKB feladata. Tehát ez a terep már egyébként is eléggé zsúfolt mindenféle intézményekkel, és e tekintetben szerintem ez a testület látja feladatát, véleményük szerint kielégítő módon. A legnagyobb kockázat jelenleg, és most megismétlem, amit már elmondtam, az az, hogy ezzel gyakorlatilag bénul a növekedés. És ezt különféle pénzügyi kockázatok ként is konkretizálni lehetne. És még konkrétabban a nyugdíjalapok gyengülnek, és bizonyos tekintetben a banki mérlegek is. A második kockázat pedig a pénzpiacok újraárazása, vagy átárazása, ami eléggé traumatikus hatással járhat. A harmadik kockázat az adósság fenntarthatóság kockázata az állami, a vállalati és a lakossági szektorban, valamint az árnyékbanki szektor által képviselt kockázat a fenyegetés. És ezek nem feltétlenül realizálódnak, de mindenféleképpen ezek a kockázatok, amelyeket a testület meghatározott. Köszönöm szépen. Sander Lunes. Köszönöm, drági úr. Csütörtökön láttuk, hogy a Montedepási olasz bank részvényesei 5 milliárdos részvénykibocsátást fogadtak el egy mentési csomag részeként. Az év végéig bocsátják ki ezt a resz, ezeket a részvényeket. Tehát e tekintetben számos kérdés felmerül, ez a terv az önök, az önvéleménye szerint elbukhat, hogyha nincs megfelelő kereslet a befektetők részéről. A bankértéke 90%-a csökkent az elmúlt években, tehát ön szerint ez a terv meggyőző lesz a befektetők számára. A második kérdésem egy általánosabb jellegű. A piaci alapú megoldások az olasz bankok megmentésére elegendőek-e a válság megoldásához az olasz bankágazatban, vagy pedig többre is szükség lenne Olaszországban. Végezetül pedig az ESRB vel kapcsolatos, illetve az, ahogy ez az olasz népszavazással összefügg, figyelembe veszi -e a testület, hogy a nem eredmény, a népszavazás nem eredménye milyen hatással lehet a bankszektorra. Köszönöm. Az első kérdésre válaszul én csak annyit tudok mondani, hogy nem fűzök kommentárt egy-egy intézményt illetően. A másodikra pedig nem. Leges a válaszom. A második kérdéssel kapcsolatosan alapvetően azt kérdezi, hogy tekintettel a szabályozói és jogi keretekre, az Európai Unióban. A piaci megoldásokat kell mindig is elsőként figyelembe venni. Rige Kábe Sambon. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen. És köszönöm Drági úrnak is, hogy ismét ellátogatott hozzánk. és hogy segít eh, a munkánkban. Az elmondottak, az ön által elmondottakhoz kapcsolódva, az ESRB ajánlásai, a vitatott kérdések, eh, a tanácsok, eh, ezzel kapcsolatosan említette, hogy ez nem egy végrehajtó testület, ez valóban így van, ugyanakkor az a benyomásom támad, hogy a kockázatok még mindig tetemesek annyi év után, ugyanis a pénzügyi rendszert nem reformálták meg, és még mindig érvényesül a túl nagy ahhoz, hogy elbukjon koncepció. Itt vannak bizonyos bizonytalansági források, kockázatok, A stressztesztek is gyakran eléggé nevetségesek, nem kellően meggyőzőek a polgárok számára. Itt a metodikától, a módszertantól is függ, attól függ, hogy milyen országról, milyen bankról van szó. Tehát ennek következtében a reformok is a hitelüket veszthetik. És most nem csak konkrétan Olaszországról beszélek, ennyit kívántam csak elmondani. Köszönöm szépen. Az első kérdésével kapcsolatosan nagyon sok minden történt a túl nagy ahhoz, hogy elbukjon kockázat kapcsán. A válság előtt a tőke arányszám 7 százalék volt az eurozónában, most 14 százalék mindenféle puffert beépítettünk, a felügyeletet teljesen átalakítottuk, elsősorban az eurozónában, de általánosságban az egész EU-ban is. A, a pénzügyi stabilitással kapcsolatos jogszabályok is megszülettek, tehát ez a too big to fail, az MREL uniós szinten, tehát sok minden történt, de kérdés, hogy ez elegendő -e? Ezt nem tudjuk. A cél az, hogy minden felügyeleti vagy szabályozói erőfeszítésről, illetve egyikről sem mondhatjuk, hogy a következő válsággal szembe tud menni, de minden esetre igyekeztünk a pénzügyi és bankszektort megerősíteni. Nem értek egyet azzal, hogy a stressztesztek és a SREP rendszer nem egységesen kerül alkalmazásra. Ez nagyon is egységes, a szokásos normál szabályoknak megfelelően. Úgyhogy azt hiszem, hogy másképp látjuk a helyzetet. Én lehet, hogy elfogult vagyok, de nincs jele vagy bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a stressztest rendszert nem egységesen alkalmaznánk-e. Köszönöm, Dimitri Papadopoulis. Kérem, hogy tegye fel a fülhallgatót, mert görögül fogok beszélni. Drági úr, nem teljesült még ki a bank unió az elmúlt három évben, és a az elhíresült harmadik pillér, ami a befektetési garanciákat illeti még hiányzik. Itt a bizottság részéről nincs megfelelő javaslat az önvéleménye szerint, illetve szükség van egyfajta ütemtervre is. Volt is egy ilyen, amit 2014-ig kellett volna végrehajtani. Mit tud az EKB mondani a harmadik pillérrel kapcsolatosan? Számos kolléga itt a parlamentben úgy gondolja, hogy a harmadik pillér nélkül a bankunió nem teljesedhet ki. És ez komoly rendszer szintű kockázatokat is jelent. Mi az ön véleménye erről? Az a nézetünk, hogy a harmadik pillért végre kell hajtani, hogy a bankunió végre lezár, bevezekerjön, és a kockázat csökkentés, kéz a kézben kell járjon a kockázat megoldással. Sok mindent megtett tettünk már a kockázat csökkentésért, és továbbra is tervezünk ilyenekkel. Említettem már a kölkő pufferek, az SRB munkáját az állam eh, hitelkitettségnek, ám folyamatos és lépésről lépésre vonatkozó való folyamatról van szó, és nem mentes az ellenmondásoktól sem. Őszintén szóval fontos, ahogy korábban mondtam, és igaz, hogy a mai prioritások a vezetők fejében úgy tűnik, hogy átrendeződtek, az égetőbb szükségletek sorolódtak előre. Ez a valóság. Ám nem elég jók arra, hogy megfeledkezzünk arról, hogy mi az igazán fontos. Tehát mielőtt foglalkoznánk a monetáris unió sebezhetőségével, be kell fejezzük a bankuniót és a tőkepiaci uniót is létre kell hozni, és ez egy, ez egy pillére. Köszönöm. Scott Cato nincs itt. David Coburn. Köszönöm, elnök úr, drági úr. Örülök, hogy ismét találkoztunk. Sugarmont ismeri, a, aki vallomást tett a Unicredit írországi bank ellen. Nem tudom, hogy ön tájékoztatták -e erről akkor, amikor az olasz jegybank elnöke volt, vagy elzárták önről az információt. Az ír ö, szabályozó tájékoztatta az olasz bankot, évbankot erről, ha nem, miért nem? Ö, rendszerkockázat szempontból fontos ez, különösen most, amikor az olasz bankok úgy vannak, ahogy, és a Unicredit az egyik legnagyobb olasz bankként működik. Kommentálná ezt, vagy? felelősten eh, kérdésem alapján. Köszönöm. A legutóbbi ülésünk során a Strasburgi parlamenti épületben válaszoltam erre a kérdésre, melyet Flenengen képviselő tett fel, ha jól emlékszem. Ott elmondtam, hogy írásos választ készítünk, és elküldöm neki, ahogy mindig is teszem ilyen kérdések során. Talán nekem is elküldeném, meg mindenkinek érdekelne ez a válasz. Úgy nagy aggály ez, mert az olasz bankok szerepelnek a hírekben, figyelni kell mindenre, és mivel az ISRB bizottságának tagja, az ISRB-ban szereplő központi bankok között információronás nyilván jó kell működjön, ön is így gondolja, gondolom, és sokan itt közülünk Várom azt a válaszát, hát én is megkapom, remélem. Igen, köszönöm. Anemens úr, köszönöm szépen. Kérdést szeretnék feltenni, elnök úr. Az Európai Bizottság azzal foglalkozik, hogy a makropotenciális szakpolitikai keretet befejezzen. November 7-én volt egy ülés, az, hogy részt vettek, és november 22-ére ökben tettek nyilatkozatot közzé. Ha jól olvasom ennek szövegét, a tagállami hatáskörök egy része európai szintre került átadásra. A review fő célja, hogy az Európai Bizottság körvonalazta az, hogy a nemzeti rugalmasság és közösségi ellenőrzés közötti megfelelő egyensúly létrehozzon. Így fogalmaznak persze önök, de hát persze, hogy mit, mi ez a megfelelő egyensúly, hát a az eszközök streamliningját és az SRB hatáskörnek növeglését jelenti, egyfajta makroprudenciális központként az éreszem szerepkörének végrehajtásában a e keretben, mondja a nyilatkozat szövege. Felmerül a kérdés, hogy vajon nem arról van a szó, hogy a hatáskör hangsúlya átkerül a bizottsághoz magához amely a nemzeti hatóságoktól hatalmat vesz el, hiszen a makroprudenciális szakpolitikákat általában hatál a tagállami szinten határozzák meg, nem EU szinten, mert hogy az üzleti és pénzügyi ciklusok a tagállamokban mérhetőek legjobban. Átkerült-e hatáskör az EU szintre, holott lehet, hogy az EU tagállami hatáskörben jobban működött volna mindez? Helyén való tehát ez a hangsúlyáttétel. Köszönöm. Erről nem tudok, annyiban tudok válaszolni, hogy elmondom, az SRB mit válaszolt az Európai Bizottság felülvizsgálatára is. Nos, nem mást, hogy vázoltuk az SRB prioritásait ebben a szervezetben, mi szerint az SRB közel, továbbra is jobban közel kell kapcsolódjon az ACB-hez. Nincs itt szó semmiféle hatalom átadásról, vagy hatáskör átadásról a nemzetállamtól, valamiféle supranacionális szintre. Azt is kimondtuk, hogy a General Board további széleskörű összetételben kell működjön, azért, hogy az SRB egy olyan fórumként működjön, amely az intézmények együttműködését szolgálja. Megint csak nincs itt szó hatalom átadásról. Semmi közel a dolognak ahhoz. Említjük azt, hogy az aktiválási eljárás egyszerűsíteni akarjuk a banki ágazat eszközeiben összevetve a mostani helyzettel. Itt véleményt alkottunk, megint csak nem hatalom átadás, hanem egy véleményt formálunk meg. Kérdéseket tett fel a bizottság, mi pedig válaszoltunk az ő kérdéseikre. Aztán azt mondtuk, hogy a makroprudenciális eszközök bankokon kívül szelektív célokból állnak rendelkezésre, ám arra szükség van, hogy átfogó makroprudenciális eszközrendszert hozzunk létre a bankokon kívül is. Nagyon fontos, mert a nem banki ágazat, az árnyékbanki ágazat nagyon gyorsan nő. És kell legyen egy eszközrendszerünk arra, hogy valamiféle makroprudenciális keretet fel tudjunk építeni és be tudjunk tartatni. Azt, hogy ki tartatja be ezt, az nyílt kérdés, hogy a bizottság vagy a tagállami hatóságok, ez nyílt kérdés, tehát nem döntünk ebben. Dönt, ebben nem. Köszönöm. Tehát semmi szerepet nem játszott ebben a bizottsági vitában, hogy több vagy kevesebb kompetencia kerüljön? Tehát ebben nem vett részt. No, még az a szerepünk, hogy a bizottság megkérdezett bennünket. Véleményt kért tőlünk e kérdésben, mi pedig válaszoltunk e kérdésfeltevésre. Négy perce van, mondja az elnök. Thomas Mann búrja szó. Köszönöm szépen. Németül. Kérdezek az a felhatalmazás, amiről beszélt, a kockázati figyelmeztetések kiadására nem, ez vitatott kérdés, de segíthet bennünket. Ám senki sem él egy, egy elzárt szigeten, mindannyian globális, közös felelősséget is kell vállaljunk. A Brexit szavazásnál Nagy-Britanniában nagyon sok reakció volt az európai piacokon, az Egyesült Államok beli ö, választások meglepő kimenetele, ez még nagyobb kockátokat jelent. Például ö, az ingatlan piacon, most egy, maga egy, egy ingatlan mogul került hatalomra Amerikában, és Egyesült Államokban működő cégeket birtokol, és itt kérdés, hogy a TTIP vagy kereskedelmi megállapodások fényében mennyiben befolyásolja az amerikai álláspontot mindez, és milyen negatív hatásokat hozhat lehet, hogy nincs meg az a növekedési dinamik, amelyekről beszélt, akkor hogyha a kamatok, a hitelkamatok nőnek, vagy Amerikában változik a helyzet, vagy az árnyék bankok ott ugyan leszabályozunk, de Amerikában nem sikerül ez. Ebből adódik a kérdés. Ebben a helyzetben hogyan ítéli meg az ilyen növekvő protekcionizmus lehetőséget? Nem jelent a nagy veszélyt az, hogy gazdasági napirendüket meg kell változtatni, nem jelent ez veszélyt a pénzügyi stabilitás tekintetében nálunk az eurozónában? It's, it's not easy to... Nem könnyű erre a kérdésre válaszolni, mert számunkra ez azt is jelenteni, hogy olyan dolgokról kellene állásfoglalnunk, amik még nem létező politikák. Itt még ugye sokat beszélünk kampányszinten, de ugyanakkor látnunk kell azt, hogy konkrétan a következő évekre vonatkozóan hogyan néznek ki ezek a politikák. Ugyanakkor tudjuk azt, és ki is mondhatjuk bátran, hogy a protekcionizmus nem növeli a prosperitást, és az emberek jólétét sem. Éppen ezért fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy miért indult be ez a protekcionista megközelítés. Az egyik válasz minden bizonyal abban keresendő, hogy ez azért van, mert a globalizációt annélkül vezettük be, hogy odafigyelnénk azokra a rétegekre, akik nem profitáltak a globalizációból, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan voltak ilyenek a világon. Éppen ezért le kell vonni a konzekvenciákat, de ez nem azt jelenti, hogy vissza kell térnünk, sőt nem is lehetséges eleve a visszatérés a protekcionizmuson keresztül, hanem inkább oda kellene figyelnünk azokra, akik veszítettek, és sokat veszítettek a globalizációs folyamatok által, anélkül, hogy ugyanakkor eldobnánk a globalizációból származó előnyöket az elmúlt húsz év során, nagyon sok ilyen előny volt. Köszönöm szépen, Poltánk. Köszönöm szépen. Drági úr, egy specifikus kérdésem lenne az értékpapírosítással kapcsolatban. Itt a parlamentben nagyon sokan támogattuk azt a gondolatot, hogy a válságból le kell szűrnünk a konzekvenciákat, és azt gondolom, hogy ebben a házban az értékpapírosítással kapcsolatban az a vélemény alakult ki, hogy ez hozzájárul az instabilitáshoz, abban az értelemben, hogy buborékok alakulhatnak ki, vagy ezek a meglévő buborékok tovább növekedhetnek kipukkanásig, úgyhogy az önvéleményére vagyok kíváncsi ezzel kapcsolatban és ön megérti-e ezeket az aggályokat, az LKB ebben bármilyen szerepet betölthet-e, hogy ezeket az aggályokat csökkentsük, ugyanis a parlament nehezen látja azt, hogy milyen helyzetek alakulhatnak ki, de talán az LKB jobban látja ezt, és monitorozni is képes a helyzetet. Köszönöm szépen! Alapvetően arról van szó, hogy ugyan olyan néven több dolgot is értünk. Mit értünk az értékpapírosítás alatt az Egyesült Államokban, és mit értünk az EU-ban ugyanez alatt a kifejezés alatt? Éppen úgy, ahogyan a subprime tulajdonképpen ebből nőtt ki, és ugyanakkor átláthatatlan is volt, nagyon nehéz volt beárazni, úgymond, és nagyon rossz volt kockázati szempontból is, mert a bankok egyáltalán nem voltak hajlandóak kockázatot vállalni ott, az Egyesült Államokban. Nálunk átlátható volt az egész folyamat, és ugyanakkor azt is láthattuk, hogy vagy ugyanez az adatokból is kiderül. Az Egyesült Államokban sokszorosa a nem fizetési arány ebben az értelemben nagyon máshogy nézett ki az Egyesült Államokban, ez sokkal magasabb volt, mint Európában. Tehát itt a reálgazdaság és a KKV-khoz fűződő kapcsolatra vezetné mindezt vissza. Ezen belül az elfogadható termékek esetében még erősebb rendszert kívántunk kialakítani, vagy biztonságosabb rendszert. Az Európai Bizottság javaslata mi szempontunkból elfogadható, és a kockázati ráta szerintünk kiegyensúlyozott, ezen keresztül a piac képes továbbfejlődni, és ugyanakkor az óvatosság elve, a prudencia elve és a kockázatkezelés is megjelennek ebben a javaslatban. Erre még ki szeretnék térni, egész egyszerűen azért, mert attól függetlenül, hogy mindez milyen hatása volt az Európai Unióban, azt láttuk, hogy a piacok összeomlottak, és nem is tudtak újra felépülni, tehát nem járult mindez hozzá a stabilitáshoz. Természetesen az Egyesült Államokkal való össze hasonlítás nagyon érdekes lehet, de ön, mint LKB elnök, azt szeretném látni, hogy ön mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az egész rendszer eléggé erőteljes legyen, és kiállja az idő próbáját nehéz időkben is. Igen, mi meg vagyunk győződve arról, hogyha megfelelő a kockázati szint, és megfelelőképpen van megtervezve az értékpapírosítás, akkor bizony ezen keresztül a, gaz, a reálgazdaságot is tudjuk támogatni, tehát ez lehet pozitív hatású. Ugyanakkor ehhez magasabb szintű kamat szintre van szükség, és ennek a piacnak megfelelő szabályozási háttérre is szüksége van, hiszen korábban a, illetve a piac az egyformán kezeli mind az Egyesült Államok beli, mind az európai termékeket, tehát a piac az egységes, és ezt figyelembe kell venni. Hogyha önöknek az a véleménye, hogy ez problémás, akkor ez az önök feladata, hogy kiigazításokat eszközöljenek ezen a téren. Akkor ezt a párbeszédet le is zárhatjuk. Köszönjük szépen, drági úr, aki most az SRB elnökeként volt itt 2017 májusában várható a jelentés. Köszönjük szépen, hogy részt vett ezen a hosszú, de nagyon hasznos monetáris párbeszéden és akkor most egy nagyon rövid két perc szünetet tartanánk.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 Uh, Kedves kollégák, akkor következik az ötös napirendi pontunk az elnök közleményei az éppen folyó háromoldalú tárgyalásokról beszámoló, a prospektus rendelet második trilógusára november 15-én kerül sor, a kivételekről volt szó, tehát itt a prospektusok megjelentetése harmadik országok szempontjai, az értesítések, előrelépés történt néhány kérdésben, a következő trialógus pedig holnap folytatódik, illetve holnap lesz. A pénzpiaci alapokkal kapcsolatosan örömömre szolgál, hogy azt mondhatom, hogy több politikai megállapodásra került sor november 14-én, ami miután júniusban is, júniustól novemberig elég hosszas tárgyalások zajlottak az MFF-ről. a net eszköz értékekről is a piaci alapokról, tehát mind a három forma formára vonatkoznak majd a likviditási és átláthatósági követelmények, illetve egy további követelményt is bevezetünk a szinapsz kapcsán az új keretnek a célja, hogy az MFF stressztűrőbb legyen a rendszer szintű kockázatok idején, szakmai munkákra is sor került, és a, ennek az eredményét most ellenőrzik a tárgyaló felek, a szakbizottságunkat ismét megkeresik majd a megállapodást megelőzen és a plenárison 2017 második negyedévében kerül sor a szavazásra eh, Nina Gilnek, és eh, a tárgyaló csapat minden tagjának gratulálok ehhez az eredményhez. A Költségvetés és a Gazdasági Szakbizottság eh, közösen megtartandó ülésére majd sor kerül az eurozóna kapcsán. A november 13-i ülést áthelyeztük december 8-ára, a pontos időpontról majd mindenkit tájékoztatunk. Az Econ Libe közösen tartandó megbeszélésére december 1-én kerül sor, ahol is a pénzmosás elleni irányelv tervezetről lesz szó, ami november 29-én nem került napirendre, tehát ezen a csütörtöki ülésen 8 és 9 között majd ez is szóba kerül december 1-én, tehát csütörtökön. Ezek voltak a közlemények. Ezen kívül megkérdezném, hogy elfogadhatjuk-e a szeptember 26-i, szeptember 28-i és az október 10-11-i ülések jegyzőkönyvét. Igen, ezeket elfogadtuk. Akkor most következik a hetes napi rendi pontunk. A bizottság a PRICS rendelet a parlament kifogására válaszul módosította az időpontot, a koreper szinten nem volt ellenvetés a bizottsági javaslattal kapcsolatosan, ami szeptemberi állásfoglalásunkban felkértük a bizottságot, hogy az alkalmazást az egyes szint változása miatt halasszuk el. Nos, tehát akkor az 51-es szabályunk szerint járunk el, nevezetesen a jelentéstevő most bemutatja a javaslatát, és röviden meghallgatjuk az árnyék jelentéstevőket a frakciók nevében, és ezzel a eszmecserével, vitával remélhetőleg módosító nélkül el tudjuk fogadni a szöveget. Úgyhogy Pervans Pereznek adom meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok hozzászólni, már csak azért is, mert ő már gyakorlatilag mindent elmondott az eljárással kapcsolatban. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, vagy kapcsolódnak a szeptember 14-i az a négyes bekezdésre gondolok, ugyanis erre utalunk. Ebben pedig az szerepel, hogy nem szeretnénk újra megnyitni a vitát az életbelépési dátummal kapcsolatban. Miután ugye jelenleg a jelenlegi dolgok állása szerint még hiányoznak az RTS-ek, éppen ezért úgy, ahogyan azt szeretnénk, reméljük, hogy módosítások nélkül sikerül majd elfogadtatni ezt a szöveget. A koreperben ez így volt. Reméljük, hogy a tanács is elfogadja ezt ilyen formában. December 1-én pedig mi is reméljük, hogy a mini plenárison el tudjuk ezt fogadtatni, és aztán hát várjuk az Európai Bizottság javaslatát arra vonatkozólag, hogy a dokumentum mikor fog életbe lépni. Ez nagyon fontos a beruházók szempontjából ez a dokumentum. Köszönöm. Köszönöm. Balc urat látom a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Még rövidebbet tudom fogni, mint Beresz kollega tette támogatjuk azt a folyamatot, hogy lehetőség szerint az ön által javasolt formában kerüljön az egész elfogadásra. A néppárt ezt támogatná, és aztán meglátjuk az Európai Bizottság, reméljük hamar előáll a javaslatával. Thank you. Köszönöm. Jezek úr az Alde részéről. Köszönöm, elnök úr. Nem sokat tudok hozzátenni az eddig mondottakhoz. Egyetértek ezzel. Csak egy kérdést tennék fel a bizottságnak, ha megengedik. A delegált jogi aktusok, illetve a közbeavatkozási hatáskörök, amik a hivatalos közlönyben október 29-én már leközésre kerültek, és a Bridge, emiatt a vonatkozó szab, rendelet életbe lépése késik az intervenciós hatáskörökre vonatkozó legát jogi hatáskör a PRIP ö, szabályozás kiegészítéseként szintén késtekedést okoz. Ez jogi bizonytalanságot okoz a gyártók számára ebben a beavatkozási időszakban. Ezért kérdem, hogy a bizottság hogyan tervezi a delegált jogi aktus végrehajthatóságát alkalmazni a közbeadkozási időszakban december 31-től 2018. január 1-ig a gyártók érdekeit figyelembe véve. Vajon a tagállami hatóságok számára kiad -e iránymutatást az IOPA révén, hogy milyen eljárás érvényesül? Yes. Yeah. Thank you. Köszönöm A javaslat szintén ezzel foglalkozik, de most itt a bizottság, röviden, ha megengedik, akkor válaszolhatnak a kérdésre. Nem látok képviselőt kérdezni. Nem, ön szeretne kérdezni röviden? Lambert úr. Nem. Gigold vagyok ma. Kicsit aggaszt a dolog, mert ahogy jöttem, az egész Econ csapat a folyósón volt, de azért néhányan itt vagyunk még. Hát a kötelességérzet idehajtott, hogy önöket is szórakoztassam azokkal a gondolatokkal, amelyeket Sven mondanál, ha itt lenne. Három pont. Először is támogatom a bizottság javaslatát a quick fix megoldásra vonatkozóan, de mivel csak egy évre korlátozza a halasztást, mint tudják, egyetértettünk az állásfoglalásban a felhívással, amit a plenárisan átfogadtunk, hogy elutasítjuk az eredeti RTF-et, és a szöveget úgy hagyjuk, ahogy van. A fix alkalmazása a már jóváhagyott szöveg visszafordításában precedens lehet a MIFID esetében. Végül annak oka, hogy elutasítottuk az RTS isziket, azon alapul olyan empirikus tapasztalatokon, amelyek a teljesítési szenáriók megbízhatóságát érintik fogyasztóvédelmi szempontból. Úgy gondoljuk a bizottság olyan a javaslatot javasolt, amelyek viszont megfelelően kezelik a kérdést, és a plusz év a teljes körű és időben való végrehajtását teszi lehetővé ennek a nagyon fontos jogszabálylistának. Köszönöm szépen a csendet, amelyet figyelmet veszi. Köszönöm, hogy nem csatlakozott a kívült levő, köszönöm, bejött és ezt elmondta. Az Econ a, a, a, a hely, ahol a tartozom. Bizottság. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a delegált jogi aktust illeti, a végrehajtási hatásköröket, illetően az IOPA-val e kapcsolatosan, a MIFID 2-esben is vannak ilyen hatáskörök, ennek gyakorlati oka van, hogy ide is bekerült. A végrehajtási időpontot illetően valóban javaslat született az egyes szint esetében a halasztásra. A kettes szint jogiakra vonatkozó jogi aktusnál ez nem kerülhető el, tehát ezt úgy fogjuk kezelni, mint a, hogy az egyes szint halasztását. És még egy megjegyzés Lamberts úrnak, szorosan együttműködünk az eszakkal az állásfoglalás négyes pontjának megfelelően elő. Köszönöm szépen. A vita fényében azt hiszem az 50.1-es cikk értelmében javasolhatom, hogy módosítások nélkül fogadjuk el a szöveget. Az, és most idézem a vonatkozó cikket. Tehát ha a képviselők egy tizedénél kevesebben nem vetnek ellenvetést, akkor az elnök javasolhatja a szöveg módosítások nélküli elfogadását. Én nem látom, hogy itt bárki is tiltakozna, tehát akkor ezt a szöveget így elfogadhatjuk módosítások nélkül, és így fogjuk a plenáris elé terjeszteni. Köszönöm szépen, és akkor a vitát ezzel le is zárhatjuk. Holnap reggel az ülésünket pedig 9 órakor folytatjuk. Köszönöm, és a mai ülést lezárom.